colleagues, um, Kedves kollégák! Dr. Mohamed Amin Mahmar Aldrafrit szeretném eh, bemutatni önöknek, eh, a Szaudarábiai Parlament alelnökét, eh, a Súra Tanács alelnökét és a delegációnk vendége, a szakbizottságunk vendége a delegációjával, a delegáció tagjait itt sok szeretettel köszöntjük. A külügyi bizottság delegációja ellátogatott Szaudarábiába február 8-án és 9-én. nagyon fontos üléseken vettünk részt, a regionális helyzet, a, az emberi jogok, a gazdasági helyzet, eh, illetve a kapcsolatok az Európai Unióval voltak a témák. Mindannyian tudjuk, hogy a közel-keleti eh, régióban és a Gölf, Golf öbölben milyen a helyzet. Azt is tudjuk, hogy Szaudarábia alapvető eh, faktor, tényező abban, hogy stabilizálja a régiót, illetve a helyzetet. Számos negatív következménye lehet ezeknek a feszültségeknek. Egyes ilyen kihívások a mi partjainkat is elérik, és a mi államainkra is hatással vannak biztonság, a gazdaság, a kereskedelem, a terrorizmus elleni fellépés, geopolitikai helyzet, ezek mind-mind napirenden lévő témák, közös kihívások. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk a párbeszédet a szaudarábiai barátainkkal. Ez a párbeszéd nyitott és rendszeres kell, hogy legyen. Nyilván a helyzet Szíriában mindenki számára aggasztó. És ahelyett, hogy látnánk a fényt az alagút végén, egyre bonyolódik a helyzet. E, mindennek nemzetközi kihatásai vannak. Irak is egy nagyon fontos probléma, de szintén e, hatással lehet. Excellenciás úrral volt egy e, rövid beszélgetésem, és beszéltünk a romániai katonák jelenlétéről Irakban, aztán Jemen. Szintén fontos belső konfliktus van ebben az országban. Aztán Irán is fontos szereplő a régióban. A terrorista fenyegetés, amely mindannyiunkat érint, és általánosságban a az instabilitás közel-keleten és Észak-Afrikában, közvetlen szomszédságunkban, tehát nagy aggodalmat jelent. Szaudarábia nyilván fontos szerepet játszik a jövőben is, ebben a régióban, ebben a térségben. A 2030-as vízió célkitűzéseit, említős célkitűzéseit nagy eh, érdeklődéssel figyeltük, és eh, várjuk eh, öntől a beszámolót arról, hogy milyen lépéseket terveznek ennek megvalósítására. Most megadom a szót, és kérem, hogy ossza meg velünk az álláspontját. Köszönöm szépen. Ha megengedik, arabul beszélnék. Be kell jelentenem, az, a hatos az arab csatorna, Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Ashab maali a Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Tisztelt AFET uh, képviselők. Tisztelt Mastrak országokkal való kapcsolatokért felelős delegáció tagjai, tisztelt parlamenti képviselők, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és a szeretném elmondani, hogy milyen nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy másodszor eh, lehetek eh, itt egy éven belül. 2015. Eh, szeptemberében is voltunk itt, és találkoztunk a Súra tanács, illetve az Európai Parlament közötti kapcsolatokért felelős bizottság találkozott egymással. Szaudarábia olyan ország, amely a stabilitást és a békét eh, szereti, és ezt és kéz a kézben eh, dolgozik és működik együtt eh, a térség országaival, illetve a nemzetközi közösséggel a béke és a prosperitás biztosítása érdekében. Sok mindent teszünk ennek érdekében. A cél az, hogy a pénzügyi eszközöket megfelelően fektessük be annak érdekében, hogy a prosperitást elérjük, eh, és ebből az minden ország részesedje. az infrastruktúra, a, a, a kórházak, az repterek építése nagyon fontos, a munkahelyek teremtése a polgárok számára a szaudiak, eh, szaudi polgárok számára a fiatalok nagyon fontos szerepet játszanak, 70 et a lakosság 70%-át fiatalok teszik ki, és új infrastruktúrát kívánunk létrehozni annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a fiatalokat. Fontos eh, reformok, pénzügyi reformok megvalósításán dolgozunk, a korrupció kiirtásán, illetve az e-közigazgatás meg, ala, meg létrehozásán. Követjük a nemzetközi fejleményeket, és eh, igyekszünk a külföldi beruházásokat is támogatni, illetve biztosítani azt, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki, alakuljon ki a régió országai között. A humán erőforrásba való beruházás nagyon fontos az egyetemekbe, és együttműködünk minden egyetemmel, illetve több ezer szaudi diák tanul világ különböző egyetemein, európai egyetemeken is, és ezzel erősítjük az együttműködést a népeink között. Szaúd-Arábia több mint 300 éves múltra tekint vissza, és az ország, az állam intézményeinek megreformálása nagyon fontos. Az 95 százalékos volt az analfabetizmus 70 évvel ezelőtt, az írás tudatlanság most már nullára csökkent ez. A 60-as években a nők egyáltalán nem jártak iskolába, kislányok, most a nők, gyere, kislányok 55 százaléka iskolába jár, illetve az egyetemi, egyetemeken is nagyon sok a női tanuló, a diák. A súra 150 tagot számlál, 35-en közülük nők, tehát 35 női képviselő van. Szaúd-Arábia számára nagyon fontos a többi civilizációval, többi országgal való együttműködés. A Vatikánba is ellátogattunk, illetve egy egyetem megalapításán is dolgozunk, amely a vallások közötti párbeszédet, a vallások közötti egyetértést igyekszik segíteni és támogatni. Egy milliárd dollárt ruházunk be abban, hogy segítsünk a szomszédos országoknak 95 ország részesült ebből a támogatásból, amelyel szeretnénk a vallások közötti párbeszédet és egyetértést erősíteni. Országunk ezzel létrehozott egy kiváló lehetőséget arra, hogy az országok közötti együttműködés erősödjön a munkavállalók áramlásával. Az mi országunk a fejlesztési segítségnyújtás területén is él vonalban van. Tisztelt kollégák, kedves hölgyeim és uraim, a közel-kelet nem a felekezetek közötti vitának a, az áldozata, hanem a jó és a rossz közötti feszültségnek az áldozata. E, egyesek fegyverekkel kívánják a e, meggyőződésüket érvényesíteni. Tudjuk mindannyian, hogy Irán olyan ország, amely finanszírozza a terrorizmust, és e, ezért van az, hogy a legutóbbi amerikai jelentés is arról szól, hogy Irán az az ország, amely a terrorizmust tulajdonképpen generálja, és ők indítják ezeket a folyamatokat. Korábban békében éltünk Iránnal, de amióta az új kormány lépett életbe hatalomra, amely a forradalom exportján dolgozik, azóta a régió támadások áldozata lett, és az új kormány, a mulak kormány Iránban számos terrorista, illetve szélsőséges mozgalmat finanszíroz és támogat. Iránban Al-Qaida tagjainak, bebörtönzött tagjait Irán nem hajlandó kiadni nekünk. Nyilván tudják, hogy az én országom 92 óta száz terrorista támadást kellett, hogy elszenvedjen. Irán azonban Irán azonban ezt, ezt megúszta, semmilyen támadás áldozata nem volt Irán, és ezért ez is furcsa. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést a terrorizmus finanszírozásában betöltött szerepéről. Szaudarábia nagyon sokat szenvedett a terrorizmustól, és több támadás áldozatai is lettünk. a e, hírszerzési kapacitásainknak e, köszönhetően 266 e, támadást sikerült elhárítanunk, amelyeket az országunk ellen terveztek. Az együttműködés a biztonsági szolgálatok között oda vezetett, hogy számos támadást sikerült megelőznünk, illetve meghiúsítanunk. Ez arra készített bennünket, hogy kérjünk önöktől valamit, mégpedig azt, hogy együttes erővel küzdjünk a terrorizmus ellen, ugyanaz ellen, az ellenség ellen harcolunk, egy csónakban nevezünk. Hadd mondjam el, hogy itt ezek beteg elemek, akik ezeket a támadásokat tervezik. Itt nem az iszlámról van szó, ez tulajdonképpen ez csak kifogásnak használják arra, hogy a barbár cselekedeteiket megindokolják. Mindannyian látták, hogy a szíriai menekültek milliói indulnak önök felé. Kérdezem, hogy vannak-e jemeni migránsok önöknél, vagy vannak-e vannak -e, olyanok, a jemeniek is indulnak-e önök felé, úgy, mint a szíriaiak? Szaudi-Arábia ugyanis aggódik a jemeniekért, Mindenképpen el akarjuk kerülni a civil eh, célpontokat, a, eh, a kórházakat, csak a katonai célpontokat eh, célozzuk meg. A biztonsági tanács 22-16-os határozata alapján hoztuk létre ezt a koalíciót azért, hogy a legitim, a legitim jemeni kormány felhívásának tegyünk eleget, amely eh, szerint a közös eh, arab front kell, hogy kialakuljon. A szíriai rezsimből e, e, e, kiinduló elnyomás és brutalitás teljesen ellentmond a humanitásnak. Minden erőszakot el kell utasítani. A, meg, a tiltott fegyvereket használják nemzetközi szinten. Látjuk, hogy milyen eredményre vezet ez a legsúlyosabb eh, humanitárius válságba taszította ez a, eh, a, a, a régiót. 12 millió eh, menekült van, több ezer áldozat, több százezer áldozat, tízezer áldozat. Szaúd-Arábia két és fél millió menekültet fogadott be, egyetlen ország sem mondhatja azt, hogy annyit tesz a menekültekért, mint Szaudarábia. Nagyon sokat teszünk a szíriaiakért, nem tekintjük őket menekülteknek, ők a testvéreink. A saját polgárainknak tekintjük őket, tulajdonképpen tőlünk indultak ők is, nem zárjuk őket a gettóba, lehetőséget kívánunk biztosítani nekik, Eh, hogy, eh, hogy társ, társadalmukat felépítsék. 140 ezer eh, diák tanul nálunk, szíriai diák tanul nálunk, hozzáférnek az egészségügyi ellátáshoz. Tehát nem tekintjük őket menekültnek. Egy millió jemeni él a mi területünkön, a Szaudarábia felség területén, még a Jemennel felmerülő problémák előtt is már sokan éltek nálunk legális Son is, e, mások nem legálisan, de az ő helyzetüket igyekszünk legalizálni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a, de a demokrácia egyik alapelve, hogy más ország belügyeibe nem avatkozunk be. Hadd mondjam el, hogy az igazságszolgáltatási rendszerünk és a bírósági rendszerünk független, és semmilyen külföldi országnak nem engedhetjük be, meg azt, hogy beavatkozzon az igazságszolgáltatásunkba. olyan jogokat és jogszabályokat fogadtunk el, amelyeket a nép is elfogad, és sem az exekutív, sem a legislatív hatalom szintjén nem engedhetjük meg azt, hogy mások beleszóljanak a belügyeinkbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a demokrácia és a nemzetközi jog és elfogadja a be nem avatkozás alapelvét. A zseszta az az amerikai jogszabály, amely a terrorizmus pénzügyi támogatói elleni fellépést támogatja. Az Az instabilitás, a gyanakvás terjedhet el nemzetközi szinten, illetve sok kétség, kételkedés az államok között, amit nem engedhetünk meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd erősítsen meg még egyszer, még egyszer, hogy a Súra és az Európai Parlament közötti együttműködést mi is szeretnénk támogatni. Az Európai Unió az egyik legbiztosabb partnere a királyságunknak. ami a 2030-as vagy 30-ig tartó, tartó terveket illeti, szeretnénk nyitni önök felé, és szeretnénk a kereskedelmi kapcsolatokat is erősíteni. Ezeket ugyanis nagyon fontosnak tartjuk, illetve nagyon fontosnak tartjuk a, a megerősített együttműködést, amely évtizedek óta fontos szerepet játszik. Emellett, ami az új fejlesztési stratégiát, illeti 2030-as fejlesztési stratégiát, a szaudi stratégiát, nos ebben az Európai Uniónak fontos szerep juthat. Ebben az összefüggésben a lehető legnagyobb tisztelettel fordulunk Önök felé, hálásak vagyunk, hogy fogadtak bennünket, köszönjük a támogatásukat, és azt kérjük, hogy támogassák a palesztin népet, amely mártírként, mártír sorsot szenved el, az elfoglalt palesztin területekre gondolok, emellett azt kérem önöktől, hogy Palesztinát ismerjék el államként, egy olyan népről van szó, amelyet minden jogától megfosztottak. Egy olyan ügyről van szó, amelyet igazságtalanul kezeltek. A palesztin népnek ugyanis joga van függetlenül élni, és szabadon és függetlenül nevelni gyermekeit. És továbbra is támogatom az régióink együttműködését, Isten áldja meg Önöket. Alio Mari kollégát szeretném most megkérni, aki a delegáció vezetője, ami az arab félszigetet illeti, hogy most szólaljon föl, mert hamarosan el kell mennie. Úgyhogy ő kezdené a sort, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr. A delegáció a dele, önt és a delegációt szívből üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, illetve a általa elnökölt delegáció nevében. Brock úr társaságában egy rövid munkabéden vettünk részt, és ez alkalommal elhangzott azt, hogy Szaladarab és az arab világ esetében ma beszélhetünk egy komoly kihívásról. Ott van az Izrael-Palesztin konfliktus, ott van ott vannak a jelenlegi és jövőbeli kihívások, mint például a terrorizmus, a migráció, és a migrációs problémák terjeszkedése. Ez azt jelenti, hogy a világ népességének egyre nagyobb százaléka migráns. Mondok jelent az is, hogy Afrikában egyre kisebb a termeléshez használható agrárföldterület, illetve nagyon fontos továbbá a környezetvédelem komoly kihívás ez, hiszen a föld lakossága egyre nő. Szaudarábiának méreténél és gazdagságánál fogva kijelentő, kijelentő, jelentős szerepe van a világnak ezen a területén. Európa szeretne partner lenni, de csak akkor lehetünk igazi partnerek, hogyha bizalmi viszony alakul ki közöttünk. Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak a párbeszédet, az egyre mélyülő párbeszédet, az egyre gyakoribb párbeszédet intézményeink között. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ma ellátogattak ide, és ez nem egy elszigetelt alkalom, már jártak itt a tavalyi év során, és delegációnk nem sokára Riadba jár, látogat az elkövetkező hetek alkalmával. Lenne egy kérdésem. Önök szerint hogyan lehet azt elérni, hogy jobban ismerjük egymást, tehát a Európai Unió parlamentjének, illetve a szaudi parlament tagjainak a jobb megismerését hogyan lehet elősegíteni, illetve a két kultúra közötti kapcsolatot hogyan lehet közelíteni. Azt hiszem, hogy ami a törvényalkotási munkát illeti, azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk egymástól, és erő, együttesen is felléphetünk, hogy hatékonyabbak legyünk. Vannak olyan bevált gyakorlatok, amelyeket megtanulhat, amiket megtanulhatunk a másik féltől, és nagyon fontos az is, hogy a radikalizáció ellen föllépjünk itt Európában, de Szaudarábiában is, azokra gondolok, akik a Daeshez csatlakoznak. Ezzel kapcsolatban önök eddig milyen munkát végeztek, és ez milyen hatással volt? Arról már beszéltek, hogy mit tettek a menekültek ügyében. Azt hiszem a szakbizottságot az is érdekelni, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, hogyan segítenék az afrikai országok fejlődését, és hogyan tudnának perspektívát ajánlani ezen érintett országok fiataljainak. Szerintem a jobb párbeszéd útján, és milyen párbeszéd útján ismerhetjük meg jobban egymást, ezért vagyok ma itt, és elnézést kérek előre is, de egy másik ülésre kell majd elszaladnom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Howitt úr. Köszönöm szépen. A szocialista és demokrata frakció koordinátora vagyok, és az AFET munkacsoportjának én vagyok az elnöke. Ez a munkacsoport Afrikával és Ázsiával foglalkozik. A Jemen, a jemeni fegyver embargóval kapcsolatban szeretnék valamit majd mondani. Tudom, hogy túl sok időnk nincsen. Egy. Több frakció van itt jelen. Alió asszony. Oldalán, a mi oldalunkon is tisztelettel adózunk a szaúd-arábiai Európai Uniós kapcsolatok előtt, illetve az öböl menti tanács csavaló kapcsolatunkat is nagyra értékeljük. A, a kölcsönös tisztelet, a barátság kell, hogy alapja legyen a kapcsolatunknak. Nagyon fontos az, hogy leszögezzük, hogy a terrorizmus minden formáját elutaj, elutasítjuk, és azt gondolom, hogy az közös munkánk ezen alapokon kell, hogy nyugodjon, tehát, hogy bízunk egymásban, és odafigyelünk a másikra, tiszteletben tartjuk a másik véleményén. Az iráni jelentésnek, én vagyok a jelentéstevője, hadd mondjam el, hogy ez az Európai Parlament nem Irán ellenes és eh, Szaudarábia eh, barát, és nem fordítva, nem Szaudarábia ellenes és Irán, parlament, Irán eh, barát, nem. Azt szeretnénk, hogyha a demokrácia érvényesüljön. Nem szeretnénk kioktatni önöket arról, hogy hogyan kezeljük a nemzetközi kapcsolatokat. Természetesen tiszteletben tartjuk az önök elképzeléseit, de egyfajta polarizáció valóban van, és jobbnak tartjuk a politikai alapú polarizációt, mint a vallási polarizációt, és mindez rosszat tesz az egész régiónak. Amit tudunk, mi, mint Európai Unió mindent megteszünk azért, hogy depolarizáljuk a Riád-Teherán viszonyt, vagy, és mindent szeretnénk megtenni ezért, önökkel is, és Iránnal is. Ez az Európai Unió érdeke, semmi más. Szeretnénk tehát depolarizálni ezt az igen feszült viszonyt, szeretnénk megszüntetni ezt a feszültséget szeretnénk szuverenitást, békét és stabilitást létrehozni. Ez a mi elképzelésünk, és szeretném, hogyha ezt önök is megértenék. Nézzük Jement. Frakcióm nem kérdőjelezte meg a jemeni kormány döntését, vagy kérését erről. De mi megkérdőjelezzük azt, hogy mindennek van-e humanitárius következménye. Úgy gondoljuk, hogy ez aránytalan. 4100 civil vesztette el életét tavaly március óta. Egy tav- múlt szombaton egy temetést, temetési menetet is megtámadtak, és elképzelhető, hogy ez aztán háborús bűnnek számít. Ennek vajon mi az értelme? Miért kell egy temetési menetet megtámadni? Aztán más példák is vannak, kórházi támadások, stb. stb. Ez, ezért beszélünk mi a fegyverembargóról. Nem az önök országát támadjuk, hanem a humanitárius okok miatt mondjuk azt, hogy ezt a szenvedést, ezt meg kell állítani. Ezt szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy megengedte, hogy elmondjam a véleményemet. Köszönöm. Most pedig hallgassuk meg nagykövet urat, és utána folytatjuk a kérdéseket. Parancsolja. Thank you, Mr. Hart, and uh, I do appreciate your question. Köszönöm szépen, nagyra értékelem a felvetéseket. Biztos vagyok benne, hogy őszinte kérdésekről van szó. A legutóbbi kérdésével kezdeném, hiszen tudom, hogy ez egy nagyon aktuális probléma, nagyon sürgető probléma. Először is szeretném elmondani, hogy a mi országunk nagyon sajnálja azt, ami ott történik. A történések után pillanaton belül jeleztük, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal együtt vizsgálatot indítunk, azzal kapcsolatban, hogy mi is történt pontosan. Az információim szerint az általam eljuttatott információk szerint nincs konkrét bizonyíték arra, hogy a koalíció áll minden mögött, de egyelőre nem tagadják, és most vizsgálat indul. Ez tehát a hivatalos álláspont. Ami a jemeni háborút életé és az áldozatok áldozatokat. Ez természetesen egy nagyon súlyos ügy, nem örülünk az ott történteknek. De szeretném azt is elmondani, hogy nem minden áldozat írható a koalíció tevékenységének számlájára. Egy egész ország got túlszul ejtettek, olyan fegyverekkel, amelyek felelőtlen emberek kezébe kerültek, tankokról van szó, ballisztikus rakétákról, és így tovább. Ide tartozik a volt elnök és az ő fegyveresei. Az ország elmozdította posztjáról ezt az elnököt, megválasztottak egy legitim kormányt, átvették a hatalmat, és utána viszont elmozdították ezt a kormányt, és most túlszulejtették az országot. De nem ők felelősök az összes áldozat az összes áldozatért. Amikor az önök delegációja ellátogatott Szaudarábiában, nagyon őszinték voltunk, Szerettük volna önöknek megmutatni, hogy mi hogyan is lépünk fel. Nagyon pontos, nagyon precíz fegyvereket használunk, csak is katonai célpontokat célzunk meg, és csak megbízható információk alapján cselekszünk, és biztosan ismerik azokat az országokat önök is, amelyek információi alapján fellépünk. Nem véletlenszerű volt a fellépésünk, nagyon óvatosan, körültekintően és nemzetközi normáknak megfelelően azonosítottuk a célpontokat. Még a kérdéses célpontok esetében is megbizonyosodtunk arról, hogy nem civil célpontokról van, volt szó, hiszen sokszor előfordul az, hogy civil létesítmények mellé telepítenek katonai felszerelést, fegyvereket és így tovább. Ezek mind-mind tények. Megpróbáljuk mindenképpen elkerülni azt, hogy civil áldozatok öm, essenek áldozatául a fellépésünknek, ezt, ezek tények. Naponta százezrek halnak meg, százezrek halnak meg Szí- Szíriában, lemészárolják őket. Mi is megvédjük magunkat, nem azért avatkoztunk be Jemenben, mert agresszív módon el akarnánk foglalni egy országot, mint ahogyan azt mások teszik. A nemzetünk, a népünk támadás alatt áll, mert egy felelőtlen ország kezébe kerültek eh, nagyon komoly fegyverek. Biztos vagyok abban, hogyha bármely európai országot megfenyegednek vagy megtámadnak, és minket háromszor megtámadtak 2009-ben, 2011-ben és aztán 2015-ben, 14-ben, mi minden egyes alkalommal visszafogtuk magunkat, önmérsékletet gyakoroltunk, nem akartunk fegyveres konfliktusba keveredni, mert tudjuk, hogy ez nem vicc, komolyan kell venni az ilyesmit, és pénzbe is kerül. Azt is tudjuk, hogy Szánából nagyon könnyen el lehet érni a mi város, városainkat is. Nem örülünk annak, hogy ebben a, belekeveredtünk ebbe a háborúba. Az utolsó pillanatig próbáltunk békés megoldást elérni. És legutóbb volt egy felszólítás, hogy adják át a fegyvereket, vagy valamely nagyhatalom kezébe adják a fegyvereket, a probléma megoldását az érintett felekre hagytuk volna, de időközben kiderült, hogy sokkal komolyabb a probléma. Minden esetre, ha önök is a mi helyzetünkben találnák magukat, és veszélyben lenne az önök hazájának biztonsága, biztosan nem várnák meg, hogy valaki megtámadja az önök országát és tönkre tegye azt. Sajnos ez történik velünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb áldozata legyen a beavatkozásnak, de nem lehet minden áldozatért Szaudarábiát felelőssé tenni. Ami a másik kérdéseit illeti, azt hogy mit tehet az Európai Unió Irán és Szaudarábia vonatkozásában. Szerintem őszintén önök a következőt tehetnék. Iránra kellene nyomást gyakorolni, nem fenyegetés által, hanem érvekkel kellene rábírni Iránt arra, hogy ne támogasson terrorista szervezeteket. A Hezbollah hivatalosan is tudotta, hogy a finanszírozását Irán biztosítja. És önök terrorista szervezetként tekintenek a Hezbollah katonai szárnyára itt Európában. Tehát gyakorlatilag tudható, hogy Irán egy terrorista szervezetet finanszíroz. Szerintem önök rábírhatnák Iránt arra, hogy ne avatkozzon be mások ügyébe. Miért van Irán jelen Irakban? Miért van Irán jelen Szíriában? Miért akadályozzák meg azt, hogy Libanonban elnököt válasszanak? Iránnak egyébként még Szaudarábiaban is működik egy szárnya Hezbollah szervezeten keresztül. Biztos vagyok abban, hogy ön ezt tudja. Sohasem avatkoztunk be bármilyen módon, bármely ország belügyeibe. Szeretnénk az Iránhoz fűződő problémáinkat megoldani, hiszen ez nagyon jó hatással lenne a közel-keletre. És ahelyett, hogy a pénzünket kidobnánk az ablakon, beruházni lehetne az országban, hogyha jók lennének a kapcsolatok. Őszintén szólva, jelen pillanatban nem túl jók a pénzügyeink. Önök azt mondják, hogy mi gazdag ország vagyunk, ez nem így van. 200 milliárd reál az adósságunk, ennyi volt augusztus végén, kétharmaddal csökkentek a bevételeink, hál' Istennek felkészültünk a szűkösebb időkre is, ezekből a készletekből költekezünk most, de hát gondolhatják, hogy a pénzünket fejlesztésekre költjük, kórházakat építünk vasutakat. Spanyolország is részt vesz az egyik vasúti projektünkben egyébként, egy 3000 km hosszú vasúti, vasútvonalról van szó. Inkább erre költjük a pénzünket, mint háborúskodásra, ez nyilván teljesen egyértelmű. A közel-keleti helyzet már nem csak a közel-keletre van kihatással, Abdullah királyunk mielőtt meghalt, 6-7 hónappal a halála előtt azt mondta, a terrorizmus el fog érni mindenkit. Ez már nem a vallásról szól, nem az iszlámról, nem a kereszténységről. Ezek gonosz emberek. A terroristák gonosz emberek. Ha látjuk, hogy valaki támogatja a terrorizmust, és bizonyítékunk van rá, akkor fel kell lépni vele szemben. És az egész világnak össze kell fogni ennek érdekében. Mi nem azt akarjuk, hogy önök mellénk álljanak, vagy ellen, ellenünk lépjenek fel, vagy Irán mellé, vagy Iránnal szemben. Egyszerűen csak arról kell gondoskodni közösen, hogy a világ békében élhessen, és egy ország ne avatkozzon be egy másik ország ügyeibe. Nagyon szépen köszönjük, haladunk tovább a listán, Kózó úr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyel nem értek egyet a mondandójával, mert szerintem a mai korban már nem, nem lehet a jóról és a rosszról beszélni a nemzetközi kapcsolatokban, sokkal inkább az ENSZ kartájára kéne utalni. Én nekem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a békéért munkálkodnak-e. Azt hiszem, hogy nem inkább, nem, nem iránt kéne vádolni, hanem a saját házuk táján kéne szerte nézni. Aztán ott van az atomenergia kérdése. Lehet, hogy az önöknek persze, önöket ez kellemetlenül érinti, de lehet, hogy a nemzetközi közösségnek ez jót tesz. Szaúd-Arábia sokszor fellépett már, Bahreinben, Jemenben, Haut is mondta ezt, mi kértünk fegyverembargót. Ön egy, önök egy önök egy koalíciót vezetnek, és Szanában ez föllépett, és Szanában volt is egy demonstráció ez ellen. Nagyon sok embert elraboltak már. Egyértelműen háborús bűn az, hogy a demonstrálókat megtámadják, továbbá háborús bűn az is, hogy egy temetési menetet megtámadnak. Aztán, hogy olyan fegyvereket használnak, amelyeket betiltott már a nemzeti közösség, ez is bűn. Nézzük a terrorizmust. A szíriai beavatkozás. Itt nagyon sok nyomozás van, nagyon sok elemzés mondja azt, hogy önök itt is beavatkoztak, nagyon sok csoportosulást önök finanszíroztak. De mit tesznek majd azért, hogy békét sikerüljön elérni? Ezt hogy fogják elérni? Nem fognak beavatkozni Jemenben és Szíriában? Mit fognak tenni? Vagy lesznek független vizsgálatok ezekről, ezekről az öldöklésekről, amikről tud a nemzetközi közösség? Köszönöm. Well, thank you. Colleague. Köszönöm szépen, kedves kollega. Köszönöm szépen. Az ön véleménye, eh, Kozó úr, ezt tiszteletben tartom teljes mértékben, de nem értek egyet. Ön is világosan elmondta, hogy nem ért egyet velem. De én abból indulok ki, ahonnan én kiindulok. Az én kiinduló pontom abszolút korrekt. Nem azért jöttem ide, hogy az igazság ellenkezőjéről beszéljek. Szeretnénk természetesen együttműködni, önök parlamenti képviselők, mi is azok vagyunk. Ugyanabba az irányba igyekszünk haladni, hogy segítsünk a, a saját népeinknek, hiszen ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. Nincs sok értelme annak, hogy ellenállást tanúsítsunk egymással szemben ami Bahrányt illeti, a Golf Együttműködési Tanács országait védelmi egyezmény köti egymáshoz, és azt kérem, hogy verifikálja azt, amit elmondott Szaúd-Arábia. Nem avatkozik be a belügyekbe. Az egyetlen célja az, hogy a civil célokat megvédje, ugyanis a kormány képtelen volt erre. Szaúd-Arábia egyáltalán nem vett részt a tüntetésekben, illetve más eseményekben, tehát egyáltalán nem avatkozott be Jemen belügyeibe. Ezt ellenőrizhetik. Ami a temetést illeti, amiről beszélt, amelyet a bombatámadás ért. Nos, ezt már elmondtam, hogy, bocsán, hogy kifejeztük sajnálatunkat ezzel kapcsolatban. Én azonban hadd mondjam el, hogy hogyan működünk, hogyan működik az együttműködés. Semmi takargatni valónk nincsen. azt kérdezte, hogy mit fog tenni Szaudarábia békéért. Mi az önök oldalán állunk, tegyenek meg mindent, amit meg tudnak tenni, és mi akkor önök mellé állunk. Mindent meg kell tennünk együtt annak érdekében, hogy a békét megteremtsük. Szaúd-Arábia, illetve egyébként, ami pedig Szíriát illeti, az ensz illeti, a Genfi tárgyalások, amikor is az ENSZ minden szíriai ellenzéki felett asztalhoz ültetett, Szaudarábia az ENSZ oldalán állt. Ezt mind visszakereshetik. Önök azonban újra mutogatnak bizonyítékok nélkül, erre nem tudok válaszolni. De tiszteletben tartom a véleményét. Annyit tudok mondani, hogy Szaudarábia önök mellett áll, az Európai Parlament mellett áll, olyan ország vagyunk, amely a békéért küzd, amely békeszerető ország, az iráni nukleáris programban elért előrelépéseket is nagyra értékeljük, de mi a mi részünkről mi nem igyekszünk nukleáris eh, fegyvereket előállítani, eh, holott a pénzünk megvan rá, lehetőségünk megvan rá, de mi békés nép vagyunk. Nem szándékunk ez. Szaúd-Arábia tehát békeszerető ország. Ez abszolút eh, bizonyíték cselekedeteinkre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Négyen szeretnének hozzászólni még. I'm asking specifically. Azt kérem, Lunacek asszony, Kastad úr, Mauricio úr, Kán úr, Kán úrnak is fel kell tenni a kérdést. A Kán úrnak kell először feltenni a kérdést, hogyha megengedik, mert el kell mennie, és utána adom meg a szót a többieknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Költségvetési Bizottságban kell szavaznom, úgyhogy köszönöm a kollégáknak, hogy előre engedtek. Excellenciás úr és delegációja, sok szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy itt van, és Gratulálunk, hogy sikerült a zarándoklatot, a hadzsi zarándoklatot lezárni. Én nekem is lenne néhány nehéz kérdésem. A kollégám Richard Howitt Jemenre utalt, és azt kérdezném, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a polgári áldozatok száma eh, korlátozott legyen, illetve milyen segítségnyújtást adnak Jemennek. A második dolog, amit szeretnék tudni, meghallgattam eh, azt, hogy azt, amit mondott a menekült válságról. Nekünk is vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataink. Úgy tűnik, hogy nem ismerik a helyzetet, én gyakran azt hallom, hogy az öböl menti országok nem tesznek túl sokat az ügy megoldása érdekében. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az információt, tehát egy helyes információt adjunk? Aztán az Irán-Szaudarábiai konfliktussal kapcsolatban felmerül az a félelem, hogy ezek a politikai véleménykülönbségek felekezeti vélemény különbségé változnak, konfliktusá változnak, és ez senkinek nem áll érdekében. Mit tehetünk annak érdekében, hogy Irán és Szaudarábia közötti javuljon a helyzet? Az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, beszéltünk a terrorizmusról. Gyakran beszélünk erről, a vahab, azt halljuk gyakran, hogy a vahabiak a Daeshez közel állnak, ez mennyire felel meg a valóságnak, és hogyan kezelik ezt a kérdést, és mit tehetünk annak érdekében, hogy erősítsük az együttműködést az Európai Unió és Szaúd-Arábia között, amely egyébként természetesen egy nagyon fontos ország. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, a végén kezdeném. A mikrofont kérjük kapcsolják be. Nos, először is azt szeretném elmondani, hogy a Daesh három évvel ezelőtt Irakból indult ki az amerikai csapatok visszavonulásával. Szaudarábia 300 éve ugyanazt a vallási politikát követi, ebben nem változott semmi 300 éve. A vahabizmus ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy ellátogathatnak hozzánk nyugodtan, bárkit megkérdezhetnek, hogy mit gondol a vahabizmusról, mi, hogyan definiálnák ezt, azt fogják mondani, hogy nem tudom, mi az. Azt se fogják tudni, hogy miről beszélnek. mi nem ismerjük ezt a vahabizmus, fogal, vahabizmus elnevezéssel illetett ér, vallási érték filozófiát, mi az iszlámot ismerjük, az iszlámot, amelyet Mohamed indított útjára, ez az iszlám a mi vallásunk, Mohamed a mi profétánk, és Ennyit tudok mondani. Ő, ő minden őt megelőző proféta testvére, ő az utolsó proféta, és ezt tartjuk tiszteletben és minden profétáért imádkozunk, Jézusért, Mózesért, mindenkiért, ők mind, Ábrahám, mind-mind profétát tiszteletben tartunk, és hiszünk bennük. Ez számunkra szent dolog. Ma reggel is olvastam a Koránban néhány bekezdést, és ott is az szerepel, az is, e, az is szerepel, hogyha valaki egy személyt meggyilkol, akkor az olyan, mintha az egész emberiséget írtotta volna ki. Hogyha valaki életet ad, vagy valakinek az életét menti meg, akkor ez olyan, mintha az egész emberiséget mentené meg. Tehát ez maga ezen korán verseknek a, az értelme. Persze a történelemben vannak különböző momentumok. Egyesek azt mondják, hogy az iszlám az erőszak vallása, vagy erőszakhoz folyamodik. Ez azonban nem más, mint vádaskodás, a megalapozatlan vádaskodás. Az érem mindkét oldalát meg kell vizsgálni. Én beszéltem, én a valóságról beszéltem hogyha valaki eh, egy, embert, eh, egy ember életét veszi el, akkor ez olyan, mintha kiirtaná az emberiséget. Ebben hiszünk, ez az iszlám. Semmi más nincs, nincs, nincs, nincs vahabizmus. Ez mind csak a megalapozatlan vádaskodás. E, ami e, az felekezeti kérdéseket illeti, e, Jihadi Nisi gyermekorvos, síta gyermekorvos, ahogy önök is tudják, több mint százezer diák van közöttünk, nagyon sok síta, semmiféle diszkrimináció nincsen a polgáraink között. Mindennyian egyenlőek vagyunk a jog szempontjából. Mind-mind szuniták és minden felekezet reprezentálva van az IMF, a Világbank ülésein vettek részt a kollégáim, és a végre az exekutív igazgató, egy nagy bank fontos vezérigazgatója is síta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, láthatják, hogy teljesen helytelenül vádaskodnak velünk szemben de önöknek feladata az, hogy kiderítsék az igazságot. Nem elég eh, kényelmes székben ülve elolvasgatni a jelentéseket. Jöjjönek el hozzánk, nézzék meg a helyzetet, nézzék meg, hogy mit mond a média. Ez nem igaz. Olyan ország vagyunk, amely a nulláról indult, eh, pásztorok voltunk, a sivatagban éltünk, és lépésről lépésre, apró lépésenként a legjobb egyetemeket hoztuk létre, a legjobb kórházakat hoztuk létre. Hát azért ez mégsem lett volna lehetséges, és el, hogyha ez a diszkrimináció létezne a, a kisebbségekkel szemben. Thank you very much, Chair, Your Excellency. I also... Köszönöm szépen, elnök úr, Tisztelt Nagykövet úr, én a zöld frakció tagja vagyok, az Európai Parlament képviselője. Én is tiszteletben tartom mindazt, amiért mi itt képviselők vagyunk, és önök is ezért vannak itt. Olyan dolgokról beszélünk, amelyekről kérdést szeretnénk feltenni egymásnak, de az egy, egymás különbségeit is tiszteletben kell tartani, de fontos, hogy tiszteletben tartsuk a különbségeket. Én emberi jogi háttérrel rendelkezve foglalkoztam ilyen kérdésekkel, és a Szaharov díj hálózatának én vagyok a felelőse, mint a parlament alelnöke. Megvárom, míg működik minden. Alelnöke vagyok én az Európai Parlamentnek, és én vagyok a felelőse a Szaharov díj hálózatnak. Ez egy olyan díj, amit az Európai Parlament ítél oda gondolatszabadságért. Raif Badavi-nak ítéltük oda díjat tavaly. Ez egy olyan fiatalember, akinek az egyetlen hibája az volt, hogy írt, és eltért a véleménye az önök kormányának véleményétől. Arról írt, hogy minden vallás egyenlő, és vannak olyanok, akik ateisták, nem hisznek, nem hisznek Istenben, és írt a női jogokról is. A Szaharov díj hálózata nevében azt szeretném megkérdezni, hogy mikor fogják őt szabadon engedni, már három éve börtönben van. Második kérdésem, női jogok. Nagyon fontos az, hogy a nők egyre inkább, egyre több szerepet tölthetnek be hazájában, Szaudarábiában, de a nők mikor lesznek arra képesek, mikor jogosulnak, jogosítják fel őket arra, hogy autót vezessenek, hogy munkába járjanak, mikor fogják megnyitni az összes foglalkozást a nők előtt. Ez a szabad, ez a szaudarábiai emberi jogok témája, a következő témám pedig geopolitika. Olyan dolgokra utalnék, amiről ön is beszélt, és a mi is egyetértünk. Például néhány tagállamot, EU-s tagállamot mi is kritizálunk azért, hogy az iraki konfliktusban körülbelül tíz évvel ezelőtt az Egyesült Államok oldalán közbelépett, fellépett. Bizonyos dolgokban egyetértünk, hasonlóan kritikus a véleményük egy-két dologról. De ez nem jelenti azt, hogy egyetértek azzal, ami ön szerint most Jemenben történik. És a kollégáim azt hiszem egyetértenek velem. Ön egy, önök egy katonai koalíciót vezetnek. Az, a Human Rights Watch szerint többször is olyan támogatásokat hajtottak végre, amelyek, meg, amelyek meg szegik a nemzetközi emberi jogi törvények, humanitárius törvényeket, akár légitámadások is itt lehet, ide tartozhatnak. A legutóbbi eset a imént említett temetési menet megtámogatása említette, hogy ezt ki kell vizsgálni. Hajlandó arra, hogy egy független nemzetközi vizsgálat is készüljön erről a témáról? Illetve más olyan esetekről is, ahol polgári lakosok vesztették életüket a koalíció csapásai során Jemenben. Ezt hajlandó lenne elfogadni? Egy ilyen nemzetközi vizsgálatot? Független nemzetközi vizsgálatot? Irán témájában. Egyetértek itt néhány kollégával, és ön is említette ezt, hogy szeretné, hogyha jó lenne a viszonyuk Iránnal. A jobban működne ez a kapcsolat, hiszen szomszédokról van szó. Önök mit tesznek azért? És miben támogathatjuk önöket? Abban, hogy ez az igen feszült ellenséges viszony normális mederbe terelődjön. Egy utolsó kérdésem van, az Egyesült Államok kongresszusa felülbírálta Obama elnök vétóját azzal a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy a New Yorki terrortámadás áldozatai beperelhessék az önök országát családtagék elvesztése miatt. Önnek erről mi a véleménye? Yeah, no, no, no. Two more még, még két kérdést meghallgatunk, az úgy megfelel, és utána fog válaszolni. Ez egy hosszú kérdés volt, hadd válaszoljak rá. Your Excellency, uh, Köszönöm ezeket a kérdéseket, nagyon fontos kérdések. Gyorsan válaszolok ezekre, hogy mások is kérdéssel fordulhassanak hozzá visszafelé válaszolnék, fordított sorrendben a kérdésekre. Szaudarábiát vizsgálták már a New Yorki eh, terrortámadás kapcsán a CIA-ben is, a bíróságokon is, eh, ahol lehetett Szaudarábia szerepét kivizsgálták, az FBI is az, az igazságügyi minisztérium, a védelmi minisztérium is vizsgálta ezt, és egyértelműen bebizonyosodott, hogy Szaudarábiának semmi köze a New Yorki terrortámadáshoz. Egy dolgot a figyelem, figyelmébe ajánlok, van egy CIA jelentés, mely szerint az volt az elképzelés a New Yorki terrortámadás hátterében, hogy a szaudiak ne szerepeljenek, Osama Bin Laden egy utolsó, az utolsó pillanatban egy döntést megváltoztatott, mert az volt a célja, hogy a nyugati világ és a muzulmánok közötti kapcsolatot kell és lehet úgy lerombolni, hogyha a Szaudarábiát is belekeveri ebbe. Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy 15 szaudi terroristát is alkalmazni fognak. Ez tényleg egy utolsó pillanatban döntött, eldöntött csere volt. Az Egyesült Államok új jogszabálya, tehát a kongresszus elfogadott, annak ellenére, hogy Obama ezt megvétózta, és annak ellenére, hogy a védelmi miniszter, illetve a külügyminiszter kifejezte ellenvetését, sőt az egész kormány kifejezte ellenvetését a jogszabályjal szemben. Ez egyértelműen mutatja, hogy ez mindenképpen negatív hatással lesz a kapcsolatunkra. Angolul mondom, mert ez nagyon fontos. Ez ellentmond a nemzetközi jogszabályoknak, illetve a, az államok közötti kapcsolatnak. Ez rosszat tesz a világ bizalmának, a gazdasági kapcsolatoknak. Hogyha megkérdőjelezzük a különböző államok szuverenitását, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes ország saját maga ítélkezhet és hasonló lépéseket tehet. Mindig is ez volt az álláspontuk, a külügyminiszterünk ezt el is mondta az szügyel kapcsolatban. a választás után, az elnök választás után, ami ugye egy nagyon fontos év az amerikai Egyesült Államokban. Azt hiszem tehát, hogy az új elnök kiválasztása után ezt a dolgot még meg fogjuk vizsgálni. Most pedig arabból válaszolnék a többi kérdésre, Irán témája. Hogyan lehet Iránnal elérni az, hogy normalizálódjon a kapcsolatunk. Szerintem a következőképpen Irán fel kell, hogy hagyjon azzal, hogy az erőszakot támogatja. Véget kell vetni a régióban az expanzionista politikájának. Irán megpróbálja a főszerepet játszani, de nem lehet békében élni egy olyan állammal, amely expanzionista módon kívánja diktálni a tempót. Négy országgal kapcsolatban is agresszívan léptek fel. Mit várunk, hogy mi legyünk az ötödik ország, akit megtámadnak? Nem. Mi a békét szeretnénk megtartani, de olyan békét nem szeretnénk, ahol mi vagyunk az áldozatok. Nem szeretnénk mi megfizetni ennek a békének az árát. Mi Szeretnénk meggyőzni Iránt arról, hogy más országok belügyeibe ne vatkozzon be, és szeretnénk, hogyha jó a kapcsolatot tudnánk kialakítani Iránnal. Mi nem avatkozunk be Irán belügyeibe. Haidar al-Abadi esetében elmondható az is, hogy Szaúd-Arábia nem avatkozik be az iraki, bel, az iraki belügyekbe. Egy nemzetközi koalíció tagjai vagyunk, semmiféle erőnk nincs jelen Irakban. Ez csak az iraki miniszterelnök mondja. Ami pedig a temetési menetelőni támadást illeti, sajnálatosnak tartjuk azt, ami történt, ezt elítéljük egy vizsgálóbizottságot állítunk fel az Amerikai Egyesült Államokkal karöltve. Ki fogják vizsgálni, hogy mit, mi is történt valójában, és remélem, hogy ugyanolyan bizalommal lesznek egy ilyen bizottság iránt, mint bármilyen, mondjuk Amerikában működő bizottság irányában, hogyha történt valami jogellenes, akkor azt nyilvánvalóan nyilvánosságra fogjuk hozni, semmiféle titkolni valók nincsen. Női jogok és a Raif úr. Mi hiszünk a hatalmi ágak szétválasztásával? Úgy gondoljuk, hogy a bírói, a jogalkotói, illetve a kormányzói ágakat szét kell választani. Ez egy bírói igazságügyi kérdés, ami Reifű úr ügyét illeti, ez a bíróságokra tartozik, a konzultatív tanácsnak itt semmiféle szerepe nincsen. Hadd mondjam el azt, hogy az ilyen jogi igazságügyi kérdések semlegesek, ebben mi nem szólhatunk bele, a szaudi bíróságra semmilyen hatással nem vagyunk. Amit Badawi tett, az úszításnak számít, amely káros hatással lehet a hitre, A bíróság ítéletet hozott erről, így aztán Badawi úrnak meg kell fizetnie tette árát, de ez ugyanígy igaz lenne bármilyen más polgár esetében. Badawi úr tisztában volt azzal, hogy mit mond ki a törvény, ezzel ezt pontosan tudta, mégis így döntött, mégis ezt cselekedte. És úgy gondolom, hogy az ítéletet mindenkinek tiszteletben kell tartania, és fontosnak tartom még egyszer a hatalmi ágak szétválasztását. Remélem egyetértenek velem abban, hogy az a bírói hatóság független. ugye önöknél is így van ez. Mi sosem álltunk elő azzal, hogy önöknél ez vagy az nem összeegyeztethető ilyen vagy olyan jogszabályjal. A bírók döntését tiszteletben kell tartani. Az emberi jogokat megpróbáljuk tiszteletben tartani, amennyiben ez megfelel belső törvényeinknek. Vannak nekünk is törvényeink, jogszabályunknak, szaudi jogszabályok, a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezmény 19. cikke kimondja, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, mégpedig arányosan a szóban forgó ország jogszabályaival. Nem megengedhető, hogy az illető ország jogszabályait megsértsék. Én itt Brüsszelben nem tehetek valami jogtalant, azt mondván, hogy nem, én azt tehetek, amit akarok, szabad ember vagyok, nyilván valóan így van ez. Nézzük a női jogokat, szerintem elég sok dologban előre jutottunk, folyamatosan fejlődünk ebben a tekintetben, és ha megengedik, Enhánt doktorasszony részletesen beszámolhatna erről a nők nevében is, hogy mi történik Szaudarábia. Köszönöm szépen, Castaldo és Borgéció urak szeretnének még kérdést feltenni. Okay, this time, but you give okay. me more time. We are already 20 minutes beyond our schedule. So Mr. Castaldo and then... Castaldo úr következik, és aztán Borgéció úr. Grazie, Presidente, ringrazio. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm nagykövet úrnak, hogy ellátogatott ide. Nagyon fontosnak tartom, hogy az önök országával létrejöjjön egy párbeszéd, egy információcsere. Nem. Tőlem tudja meg azt, hogy itt szabadkereskedelmi tárgyalások folynak. Nos, egyelő alapokon és kölcsönös tiszteletben tartás, kölcsönös őszinteség kell egy igazi párbeszédhez. Én nagyon sok dologgal nem értek egyet, amit ön mondott, de so, egy pár kérdést szeretnék föltenni önnek, mert nagyon sok témát érintett. Az előttem szóló Raif Badawiról szólt, aki a tavalyi Szaharov díjazottunk, vagy ide tartozik még az amerikai jogszabálytervezet is. A kérdésem a következő. A webvezetőjében említett, hogy van egy közös ellenségünk, ami nem más, mint a terrorizmus. De ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a terrorizmussal, megfelelően hatékony megoldások kellene, nem csak a represszív lépések, hanem proaktív lépésekre is szükség van, tehát a kiváltó okok ellen kell föllépni. Mitől erősödik fel a terrorizmus mitől csapnak le a terroristák polgári áldozatokra, vagy más érzékeny célpontokra. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a terrorizmus finanszírozását megpróbáljuk megszüntetni. Nagyon sok tanulmány született az amerikai külügyminisztérium, külügyminisztérium jogoltából például, de tudom, tudom, az idő múlik, de aki előttem szólt, az hosszan beszélt, és itt a Európai Parlamentben ugye minden képviselőnek egyen jogai vannak, elnök úr. Az nem normális, hogy mindig a nagy frakciók beszélhetnek többet. A többiekre is szóljon rá azért, ne csak rám. Mindannyian képviselők vagyunk. Tehát ott tartottam, hogy az amerikai külügyminisztérium több tanulmányt is készített a donorokról, Itt magánszemélyekről beszélek, akik még ma is és a múltban évekig finanszíroztak különböző terrorista szervezeteket, nem csak a Daesh-ről beszélek, hanem Jabhat al-Nosra, aminek most már más a neve. Ön mit gondol a jelenlegi jogszabályról? Tehát például a banki átutalásokra vonatkozó átláthatóságról mit gondol például a golf, golf az öböl országok tanácsa, illetve ön szerint kéne még valamit tenni ebben a kérdésben, hogyan lehetne megoldani azt, hogy elapadjon a terroristák finanszírozása. Szíriáról is feltennék egy kérdést. Az aleppói város felszabadításával kapcsolatban. Ön szerint elképzelhető az, hogy Alepot megvédjük és megmentsük, és hogy elkerüljük a többi, a, további polgári áldozatot, áldozatokat? Még egy utolsó kérdést. Említett, hogy két és fél menekültet fogadtak be. Ezt említette, ez egy nagyon meglepő adat volt számomra, nem tudtam, hogy ennyien vannak. Elnézést kérek, de hadd kérdezem meg, hogy honnan lehet ennek utána nézni, hogy ezek valóban hivatalos adatok-e, mert ilyen adatokat még a nemzetközi szervezetek honlapján nem olvasta. Aztán Jemen. Sokat tettek azért, hogy a lakosságra háruló károkat csökkentsék, de még mindig van rengeteg, több ezer több ezer gyermek, amelyek, aki táplált nagyon sok az áldozat, illetve a menekült. Önöknél van közvita erről? Eljutottak már oda, hogy talán nem a legjobb stratégiát választották? Köszönöm. Mr. Borgécio. Borgécio úr. Köszönöm szépen, elnök úr, én kaptam utolsónak szót, bár én is a öböl országok delegációban dolgozom, azt hittem, hogy hamarabb kapok majd szót, de mindegy. Köszönöm önnek, hogy ellátogatott ide, már nem, ez, ez már a sokadik látogatása, nem, a, nem az első, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy Európával megpróbálja ápolni a kapcsolatot. Én talán csak egyetlen dologban emelném fel a szavam a kormány ellen, talán túlságosan is bíznak az Európai Unióban. Megragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem a véleményét arról, hogy ön szerint mit tesz az Európai Unió? mert a főképviselő asszony mindig elmondja, hogy ezzel is, azzal is mindenkivel beszélt, mindenki a barátja, mindenkivel remekül megérti, az, megértik egymást, de én nem értem, nem értem őszintén szólva, hogy az Európai Uniónak mi a politikája a szírei válsággal kapcsolatban. Meghallgatnám az ön véleményét erről. Szaudarabia nagyon fontos regionális erő, önnek tehát mi a véleménye erről a kérdésről? Nagyra értékeltem azt, hogy még egyszer hallottam azt, hogy elítéli azt az úgynevezett iszlámot, amely a terrorista, intéz, a terrorista szervezeteket mozgatja. Kérdésem a következő. Ön szerint a nyugati világban, főleg itt Európában nem túlságosan keveset hallunk az igazi iszlámról, az igazi vallási hatóságokról? Főleg ilyen esetekben, amikor, men, amikor merényletet hall, hall, hajtanak végre, akkor az nagyon érzékenyen érinti az európai lakosokat. Említett, hogy Egyiptommal milyen jó a kapcsolata a Szaudarábiának, de humanitárius kérdésekben kérhetnek segítséget? Olaszországban sokat beszélnek Reggiani esetéről, az ő haláláról Egyiptomban. Nem tudom, hogy ilyen kérdésekben önök tudnak-e segíteni. Sötét és súlyos körülmények között veszette életét ez az olasz fiatalember. A szülei harcot folytatnak azért, hogy megismerjék a történteket. Ez is elgondolkoztató emberi jogok kérdésében. Még egy utolsó kérdés Jemen témájában. Elég sok az álszentség itt Európában is, eh, amikor a háborúkról és az emberi jogokról beszélünk, hát a modern háborúkban nincsenek emberi jogok. Nem is értem, hogy eh, hogyan kérhetjük ezt számon egy harmadik országon minden egyes modern háborús szintér esetében, Szíriában is látható, hogy semmi helye az emberi jogoknak. Az önök kormánya Jemen esetében kidolgozott egy stratégiát. Ez azt hiszem megnyugtató mindenki számára, emberi jogi szempontból. Nekem meggyőződésem, meghallgatván önt más alkalmakkal is, akár négy szem közt is. Én meggyőződésemnek tartom tehát, hogy önöknek valóban ez a szándéka, tehát, hogy a, kormány, a kormánya valóban végét akar elérni. Köszönöm szépen, parancsoljon! Uh, uh, Köszönöm szépen! Kasztádó úrnak adott válaszsal kezdem. A terrorizmus finanszírozása témájában Szaúd-Arábia a koalíció tagjai közé tartozik. Szaúd-Arábia, Olaszország, Egyesült Államok. Ez egy kis csoport, amely fontosnak tartja, azt, hogy a terrorizmus finanszírozását szolgáló pénzek és a pénzmosás nyomait felkutassa. Van tehát egy kis csoportja az országoknak a koalíción belül, amely ezt tartja a missziójának, a Daesh elleni fellépés tehát, és Szaudarábia ezek közé tartozik. Biztosítani szeretném önöket arról, Szeretném elmondani önöknek, hogy mi mindent tettünk, fejlesztés, felügyelet, nyomon követhetőség, visszakövethetőség szempontjából témájában. Szaúd-Arábiában minden olyan a tranzakciót, amely a terrorizmus gyanúját veti fel, ellenőrzünk. De rendkívül szofisztikált rendszerrel rendelkezünk, pontos rendszerrel, ami a nemzetközi átutalásokat illeti. Lehetetlen tehát pénzt átutalni e-bankingen keresztül, interneten, tehát egyik szemlerről a másikra, nélkül, hogy az ember pontosítaná ennek a e, célját. A FATKA csoport az egy e, most egy amerikai jogszabályról van szó, e, amely azt várja el, hogy visszakövethetőek legyenek a banki tranzakciók, hogy le lehessen leplezni a terrorizmus finanszírozására irányuló tranzakciókat. Tehát nem igaz az, hogy Szaudi-Arábián keresztül finanszíroznák, vagy segítségével finanszíroznák a terrorizmust. Ami Aleppót illeti, azt gondolom, hogy a nagyhatalmak azok, amelyek Szíriában a színfalak mögött állnak, Oroszország, Egyesült Államok. Mi pedig azt mondtuk, hogy a ezen vérontást, illetve mészárlást mindenképpen meg kell állítani bármilyen eszközzel. Nem egyet, egyetlen felet sem támogatunk, hanem a szíriai népet támogatjuk, amely ellen irányul ez a szisztematikus mészárlás. Mi a szíriai népet szeretnénk központba helyezni? Kastádó úr, ön azt mondta, hogy nagyon meglepte önt az, hogy mennyi szíriai menekült talál menedékre Szaúd-Arábiában. Nos, hát én nem megértem, hogy ön meglepődött, mert mi nem tájékoztattunk ezzel kapcsolatban, nem tájékoztattuk ezzel kapcsolatban a közvéleményt. Úgy tűnik, hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk erre a témára. Ami az ENSZ közülésén való fellépését illeti a királyunknak, Nos, ott erről nem beszélt, de önök is meggyőződhetnek róla, hogy megfelelnek a valóságnak a, ezek a számok. Mi, arabok, arab barátainkat nem tekintjük migránsnak vagy menekültnek. Azt gondoljuk, és ez az arab vendégszeretetre vezethető vissza, hogy ők mind testvéreink, joguk van e, a mi országunkban menedéket kapni, mert ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazt a kultúrát. E, nem ö, e, ö, zártuk őket táborokba vagy gettókba, ők mind a társadalom ö, tagjai, van joguk dolgozni, részét képezik a szaudi társadalomnak, és lehetőségük van arra, hogy iskolába küldjék a gyerekeiket, kezeltessék magukat a kórházban, ez mind-mind erről mind-mind megbizonyosodhatnak az Európai Unió képviselőinél, akik, vagy küldöteinél, akik Riádban dolgoznak. Ami a többi kérdést illeti, meg is adnám a szót Noed eh, doktornak, aki meg fogja válaszolni ezeket a kérdéseket. Eh, eh، Köszönöm szépen, excellenciás úr. Köszönöm szépen a külügyi bizottságnak, hogy fogadnak bennünket. Azok a kérdések, amelyek itt felmerültek, egy eh, fontos dologról tanúskodnak Európa nagy érdeklődést mutat országaink iránt eh, minden tekintet ami országunkra eh, irányul. Ami a nők helyzetét illeti, szeretném megállapítani, hogy gyakran azokra a témákra koncentrálnak, amelyek nem tekinthető pozitívnak, és amelyek nem bizonyítják azt, hogy milyen nagy előrelépésre került sor a szaudi nők helyzetének javításában. Nos, ami a vezetést, az autóvezetést illeti, ez ez nincs olyan szinten korlátozva, mint ahogy egyesek azt gondolják. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a nőknek korlátozott a mobilitása eh, Szaudarábiában. A nők szabadon eh, részt vehetnek a közlekedésben az országon belül kívül, a szokásokat tiszteletben tartva. Nincsenek eh, nincsenek törvények, amelyek ezt megtiltanák. Az társadalom központi magja a család. A család adja a társadalom alapját. Az egész társadalom ebből építkezik, ez adja a stabilitását. A mi országunk tehát erre épül fel. A az erkölcs, a, a szokások tiszteletben tartása lehetővé teszi az, hogy a nők megtalálják a szerepüket a társadalomban. Egyesek azt gondolják, hogy a nők szabadságával szembe mennek ezek a szokások. Amikor a, a nők az a az útlevelüket újítják meg, a férjük, apjuk, fiútestvérük aláírhatja ezt, és akkor szabadon részt vehetnek a, a közlekedésben, illetve mozoghatnak szabadon. Ez egy olyan kérdés, amely a társadalmi kérdések skálájának csak egy apró részét teszi ki, és ezt állítják be mindig negatívumként, és mindig erre térnek vissza. A nők helyzete nagyobb a javult a társadalomban. Azonban nem beszélünk eleget ezen előlépésekről. Országunk fiatal ország. A nők nem olyan régóta tanulhatnak az egyetemen például, és mégis a diplomások 50%-át, 50%-a nő. Aztán lehetőségük van, tehát az egyetemen való tanuláshoz egyformák a bérek, egyformák a tanulási lehetőségek, egyenlő munkáért egyenlő bért kapnak. A nők emellett döntéshozási szerepben is vannak, a súrában is részt vesznek, illetve az önkormányzati tanácsokban is. Mindazonáltal, ahogy a nők hozzájárulnak a politikai döntések meghozatalában, Mindez azután történt, csak 8 évvel azután történt, hogy egyáltalán a nőknek lehetővé vált az, hogy a súrában részt vegyenek. Én is politikai döntéshozó vagyok, és nem vagyok egyedül. Ami azokat a kérdéseket illeti, ami a nőket érinti, a gyermekeket, illetve egyéb fontos kérdéseket, a döntéshozás meghozatala előtt a nőket véleményét kikérik. Igenis részt veszünk a hatalomban, de nem részt vettünk korábban is a hatalomban, a döntések meghozatalában, de, olyan, de nem olyan evidens módon, mint most, hogy a súrában is vannak női képviselők. Ami az oktatást illeti, Vannak olyan szaudi nők, akik a tudományos életben, a nagyon fontos szerepet játszanak. Ami a demográfia kérdését illeti, a népesedés kérdését illeti, a szaudi nők voltak az ENSZ főtitkárának tanácsadói ebben a témában. illetve a főtitkár helyettesnek a tanácsadói voltak a demográfiai, illetve a népesedési kérdésekben. Persze vannak tabuk, vannak bizonyos tilalmak, de azt gondolom, hogy egyes országok médiája nagyon-nagyon eltúlozza a helyzetet. Minden esetre még megmaradt egy dolog, a autóvezetés kérdése. Sem, egyetlen törvény sem tiltja a nőknek azt, hogy autót vezessenek. Ez egy szociális kérdés. A nők kifejezik szándékukat. A társadalom fejlődését tiszteletben tartjuk. A helyzet nagyban változott előnyére. Nagyon sok lehetőség van a kreativitás kiélésére. Köszönöm szépen. Morgius úrnak szeretnék válaszolni, ami az olasz polgárt illeti, akit Egyiptomban kivégeztek. szeretnénk kifejezni gyászunkat és együttérzésünket Olaszországgal. Sajnos, ami szaudi polgárokat illeti, nekünk is, mi, nekünk is vannak ilyen eseteink, Ázsiában tűntek el szaudi polgárok. Egyiptomban a biztonsági szolgálatok, illetve az igazságszolgáltatás elé kell, hogy kerüljön ez az ügy. Remélem, hogy igyekeznek mindent megtenni az ügy kivizsgálása érdekében. Én nem tudok eh, személy szerint beavatkozni ebbe az ügybe, de eh, a kormányomnak átadom az ön üzenetét, eh, és talán ők Egyiptomban ezt felvetik. Ami a terrorizmust illeti, illetve azt, hogy a terrorizmus igyekszik az iszlám mögé bújni, és eh, hogyan tudja a terrorizmus legyőzni a világot, eh, hogyan eh, ahogy állíthatjuk azt, hogy, hogy az iszlám a terrorizmus vallása. Úgyhogy megadom a szót kollégámnak, akinek aki meg tudja válaszolni ezt a kérdést, de közben az elnök félbeszakítja a hozzászólást, ugyanis mert már 40 perccel túlmentünk a tervezett időn, Szeretnék köszönetet mondani excellenciás úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, megválaszolta a kérdéseket, és én személy szerint úgy gondolom, hogy a kérdéseket figyelembe véve nagyra értékeljük a válaszokat. Sok témában sikerült tisztázni az információinkat, mert nem mindenben voltak ezek nem mindenben voltak egyértelműek az információink. E, egy percre megadom a szót e, excellenciás úrnak. Azért jöttünk ide, mert szeretünk volna eljönni, kértük azt, hogy fogadjanak bennünket. E, azért jöttünk, hogy meghallgassuk az önök kérdéseit, és most már jobban megértjük az önök gondolatait, aggodalmait. Azt hiszem, hogy a mi hibánk az, hogy nem kommunikáltunk megfelelő módon. Én, én is parlamenti képviselő vagyok, én is szeretem, hogyha egyértelmű információkat kapunk. Fogunk dolgozni ezen, fogunk dolgozni azon, hogy önök megkapják az információjukat. Mielőtt azonban döntés hoznak, ami a mi régiónkat érinti, arra kérem önöket, hogy látogassanak el hozzánk. Nézzék meg saját szemükkel, hogy mi a helyzet, vizsgálják meg, értékeljék a helyzetet. Ha információra van szükségük, akkor vegyék fel a kapcsolatot velünk, vagy a nagykövetünkkel. Hívjanak bennünket, és megadjuk az információt önök dönthetnek azzal kapcsolatban, hogy az információ elegendő-e, vagy nem pontos, vagy, vagy ö, hiányos. Kérem, hogy egy kicsit jobban vizsgálják meg a helyzetet, ne egy forrásból gyűjtsék be az információkat. Egy dolgot meg kell érteni, mi mások vagyunk. De közben ugyanolyanok is vagyunk, egyformák is vagyunk, ugyanazokat az elveket tartjuk szem előtt, és ugyanaz az ambíciónk, ugyanaz a kívánságunk, mi is szeretnénk az országunkat biztonságban tudni, a családjainkat biztonságban tudni. Mindannyian tudjuk, hogy a háború senkinek eh, nem kedvezhet, nincsenek a háborúnak győztesei, mi ezt hisszük, de minket erre kényszerítenek. Néha bele kényszerítenek ebbe. Mindent eh, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy eh, bármilyen konfliktust megoldjunk. Az önök támogatásával és megértésükkel biztos, hogy jobb világot tudunk teremteni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, de Brokko úrnak fogom átadni az elnöklést. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Haladunk tovább. Üzbegisztán következik, ez a következő témánk, és a textilkereskedelem. Nem tudom, Luna csak asszony itt van-e még, vagy már elment a divat bemutatóra. Nem hallottam, hogy mit mondott. Azt kérdeztem, hogy itt van-e még, vagy elment már a divat bemutatóra, hiszen textilkereskedelemről lesz szó. Hát nem hiszem, hogy itt most divat bemutatóra kellene mennem. Öné a szó. Kezdhetem? Még mindig kicsit zajos a terem, ezért nem hallottam önt elnök úr, tehát kollégák, egy véleménytervezetről van szó, állásfoglalást készít a parlament az Üzbegisztánnal kötendő együttműködési megállapodás ról a kétoldalú kereskedelem tárgyában. Két pozitív fejleményről számolnék be a legutóbbi vitánk óta. Tudjuk, hogy Üzbekisztánban nemrégiben elhunyt az elnök, és az ügyvezető elnök két nagyon pozitív lépést foganatosított. Egyrészt Kirgisztánnal és Tajikisztánnal javította a kapcsolatokat, ez nagyon nagy probléma volt a múltban, és másodszorban pedig amnestiát szándékozik majd adni, és ezt egy módosítóban meg is kellene említeni majd az állásfoglalásban. És nekünk is még egyszer követelni kell, hogy a politikai fogvatartottakat bocsássák szabadon, mert az amnestia kapcsán nem teljesen világos, hogy az elnök mire készül, de mindenképpen pozitív lépés ez is, az előző is, amelyet említettem. Voltak egyébként beszámolók arról, hogy emberi jogi aktivistákat, újságírókat és um, üzbég és külföldi állampolgárok is megpróbálták dokumentálni a, azt, hogy um, voltak, volt kényszermunka, volt, akit letartóztattak, tetlegességre is sor került, ez mindenképpen olyasmi, amit meg kell vitatnunk, amikor a, a, a, arról beszélünk, hogy a továbbiakban hogyan kívánunk eljárni. Ami az eljárást illeti, jövő hét szerdán, 19-én azt hiszem, lesz egy monitoring ülés Közép-Ázsiáról, az INTA szervezésében. Az ajánló képviselő is jelen lesznek, és itt a gyapott betakarítás lesz az egyik fő téma. A tevőként fontosnak tartom, hogy tisztázzuk, hogy mi is a helyzet az országban. Szerintem ez ebből a szempontból egy nagyon fontos ülés lesz. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevő ülés előtte vagy utána lesz, de minden esetre ez az ülés jövő hét szerdán lesz. Remélem, hogy minél többen jelen leszünk majd ezen az ülésen. Röviden szólnék néhány szót a módosítókról. 30 módosítót nyújtottak be a kollégák. Nagy részüket támogatni tudom, és van néhány közöttük, amelyek kompromisszum formáját öltik. Majd ezeket holnap vagy holnap után körbe küldöm. Itt van néhány kolléga, aki módosítót nyújtott be. Vannak kérdéseim néhány módosítóval kapcsolatosan. Főként kedves barátomnak, Kukán úrnak szeretnék kérdést feltenni. Különböző módosítóiban ugyanis törölni akarja a független monitoringra vonatkozó utalást, és szeretném tudni, hogy ez miért van így, mert a független monitoringot én egy központi jelentőségű aspektusnak tartom. Van néhány nagyon jó módosító, amelyet a kollégák benyújtottak, és ami a hatos bekezdést illeti, itt arról van szó, hogy jóváhagyásunkat adjuk-e, avagy sem. Szerintem a jövő heti meghallgatásig hagyjuk ugyanígy ezt a bekezdést, hagyjuk változatlanul. Tudom, hogy két kolléga módosított nyújtott be a jó, ö, jóváhagyást támogatva, de szerintem várjuk meg ezt a meghallgatást a jövő héten, mielőtt végleg döntenénk, e, döntenénk erről. Ennyit szerettem volna mondani, és most várom a kollégák véleményét. Az elnök sajnos mikrofon nélkül beszél. Köszönjük szépen, elnök úr! Ahogyan a témával kapcsolatos első vita során már elhangzott, a néppárti frakció továbbra is úgy gondolja, hogy pozitív jelzést kellene adnunk, és támogatnunk kéne a jóváhagyást. El kell ismernünk, hogy ahogyan az ILO is elismerte, a gyermekmunka elleni küzdelemen pozitív lépések történtek, módosítót nyújtottam be ennek megfelelően. Örülök az állásfoglalásnak, ugyanígy, ugyanis így kitérhetünk olyan témákra, amelyeket szintén felszere, amelyet szintén szóba szeretnénk hozni a, te, a gyapott ágazatra vonatkozólag, de szerintem mindenképpen meg kell említeni az állásfoglalásban az üzvék kollégák eh, által elért eh, előrelépéseket. Erre vonatkozik a 14-es módosító, és fontos a kiegyensúlyozott megfogalmazás is. Úgy gondolom, hogyha a partnereinkkel tovább eh, megfelelő kapcsolatokat tartunk fenn, akkor a kényszermunka elleni fellépés is hatékonyabb lesz. Sajnálom, hogy a jelentés tervezet erre nem tér ki külön. Elnök úr, nem hiszem, hogy minden áron apokaliptikus forgatókönyvet kellene vizionálnunk, ami Üzbekisztánt életé, meg kell adni az esélyt az országnak arra, hogy reformokat hajtson végre. Ahol kétségek merülnek fel a kényszermunka kapcsán, szerintem mindenképpen alkalmaznunk kellene a partnerségi és együttműködési megállapodás vonatkozó eszközeit. Erre vonatkozó nyújtottam be a hatos módosítómat. Az a kapcsolatosan, amit a jelentéstevő mondott, valóban reflektálni kellene az aktuális fejleményekre is. Ide tartozik az új elnök és az általa foganatosított lépések. Ami pedig a független monitoring, illetve megfigyelés ügyét illeti, mindenképpen támogatom ezt, de biztosítani kell, hogy ezek valóban független megfigyelők, és hogy a megfigyeléseik objektívek. Ennyit tudok pillanatnyilag elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük, Bettini úr. Grazie, Presidente. Io sus... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kollégát helyettesítek, felolvasnám a kolléga szövegét. Köszönet, elnök úr. Elnézést, hogy nem lehetek itt személyesen, de sajnos egyéb okok miatt Olaszországba kellett maradnom. Ezen fontos témával kapcsolatban néhány észrevételt szeretnék elmondani, és meg szeretném köszönni Lona csak asszonynak az eddigi munkát és a nagyon jó együttműködést. Az európai Unió és Üzbekisztán kérdésében rendkívül fontos az, hogy mindenképpen kezdjük valahogyan a kényszer munka problémáját. 2013-ig az üzbék kormány még azt sem engedte meg, hogy a gyapot betakarítás idején monitorozzuk a helyzetet, akkor mindenképpen el kell mondani, hogy jelenleg ez most már megoldható, illetve az ilyen alkalmakkor a kényszer munka alkalmazása most már szociálisan elfogadhatatlan. Fontosnak tartom, hogy a textil, vagy a textil protokoll tartalmát is megfelelően megtárgyaljuk, és arra kéne ösztönözni az üzbég kormányt, hogy a meg, hogy ezeket a reform lépéseket folytassa, ezen az úton haladjon, hogy mindenképpen tartsák tiszteletben az ILO és egyéb nemzetközi szervezetek ajánlásait a kényszermunkával kapcsolatban. Egyébként a szocialista frakció nevében 10 módosítót nyújtottam be két témában. Egyik a koncesszióval kapcsolatban, második pedig az állásfoglalás azon részével kapcsolatban, hogy Üzbekisztánnak azonnal be kell tiltania a kényszermunkáról szóló jogszabályait. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió segítsen az üzbék kormánynak ebben az átállásban, és úgy gondolom, hogy az emberi jogok témája, amely továbbra is nagyon kényes kérdés, mindenképpen együttműködésre van szükség illetve folytonos információra van a szükségünk, adatokra, a gyapott betakarítás mikéntjéről, és remélem, hogy december 4-ig sikerül ezt a problémát megoldani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Remélem, hogy a gyapott betakarítás nem úgy néz majd ki, mint a Don Camillo és Peppone című filmben. Nát kolléga következő. Ez jó volt, Brock úr. Először is szeretném, szeretnék gratulálni önnek, elnök úr, hiszen nagyon jó megjegyzéseket vagy meglátásokat fűzött a grúz problémához. Egyébként ott megfigyelő voltam, és mindenképpen nyilvánosan is szeretnék önnek gratulálni az, ott, az elmondottakért. Második dolog, csak azt, hogy nagyon jó volt a munkája, nagyon jó a munkája, ezt mindenképpen támogatnunk kell. Hangsúlyoznám azt, hogy az üzbék gazdaság szempontjából mennyire fontos a gyapott betakarítás. A kényszer munkát nem tudjuk elfogadni, főleg az állami alkalmazottak esetében. Az óvatosság pedig azt jelenti, hogy az INTA szakbizottságban meg kell alapítanunk hogy mi az, amit el akarunk érni ezzel a jelentéssel, illetve mi az, amit már elért az ILO. Tehát az ILO jelentését szeretnénk megvárni, megismerni. Óvatosnak kell lenni, és ez pár nap eltúlódást jelent, de ez nem komoly probléma. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ilyen típusú megállapodásokkal kapcsolatban elég sok a fenntartásunk, főleg amikor tudjuk, hogy gyerekmunkáról, kényszermunkáról van szó, illetve hogy a gyermekek jogait vagy az ILO ajánlásait nem tartják tiszteletben. Köszönet Lunacek asszonynak, a vélemény jól sikerült, az emberi jogokra nagyon jól ki van élezve ennek a tartalma, de én nem tartom elképzelhetőnek, hogy aláírjuk ezt az egyezményt. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni Luna, Ulrike Lunacseknek. Kiegyensúlyozott jelentést készített, és valóban várnunk kell. Cselekedni kell, persze, de a megfelelő módon kell cselekedni. Ami az emberi jogokat illeti, ez az ország leginkább eh, rendőrállamra hasonlított néhány, ország, néhány évvel ezelőtt. Eh, ott jártam egy eh, parlamenti delegációval. A kényszermunka ott tényleg komoly probléma, főként a mi számunkra, akik Üzbegisztánnal gyapott ügyben kereskedünk. A politikai fogvatartottak szabadon engedése egy nagyon fontos követelés, a rendőrség is korrupt, a bíróságok is korruptak, és persze azt is láthatjuk mindeközben, hogy hatalmi harc zajlik az országban. Teljes mértékben egyetértek tehát azzal, amit Ulrike javasolt. Szerintem várjunk ki, ne siessük el a dolgot, és igenis követeljünk emberi jogi reformokat. Az elnök továbbra is mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatni szeretném azt, amit a jelentéstevő asszony mondott. Üzbegisztán problematikus állam, nem demokratikus állam. Fontos, hogy az Európai Parlament valóban lépésről lépésre haladjon. Lassanként tisztázzuk a különböző nyitott kérdéseket. Üzbegisztán fontos partner az Európai Uniónak az is világos, hogy nem csak az Európai Uniónak van szüksége Üzbekisztánra, hanem fordítva is így van ez. Nem szabad elfelejteni az emberi jogok ügyét, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy erőszak dúl az országban. Nem ideális az üzbegisztáni demokrácia, de persze nincs olyan ország, ahol ideális lenne az, a demokrácia állapota. A kényszermunka, a gyermekmunka, nagyon súlyos kérdés, behatóan foglalkoztam ezzel a témával, és meghallgattam az imént a Szaudarábiával folytatott eszmecserét is, ahol azt hallhattuk, hogy ami a nők helyzetét illeti az országban, sok minden különböző szokásokkal, hagyományokkal magyarázható Üzbegisztánban is. A hagyományok része, hogy a szülők a gyermekek segítségére is támaszkodnak a gyapott betakarítása során, egyébként pedig nagyon szimpatikus számomra mindaz, amit Lunacek asszony mondott. Köszönöm a munkáját. Lunacek képviselő, köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák az észrevételeket, és köszönöm a dicsérő szavakat is. Néhány szót Kukán úrnak. Eduard. Sajnálom, hogy úgy érzed, hogy apokaliptikus forgatókönyvet vázolok fel a jelentésemben. Nem ez volt a szándék. Nagyon is ö, nagyra értékelem az elmúlt évek során tett előrelépéseket az országban, és 2013-ban a parlament éppen ezért nem adta a, jó, a jóváhagyását, és éppen ezért követelte, hogy legyen monitoring és legyen előrelépés, főként ami a gyermekmunkát illeti és hangsúlyoztam is a jelentésben, hogy itt előrelépés történt, mert most már a gyermekmunka nem elfogadható az országban. Látom, hogy nagyon sokféle nézet uralkodik itt a teremben, arra vonatkozólag, hogy a pohár félig üres vagy félig tele van, de szerintem nagyon jó ötlet megvárni a jövő heti ülést, és a meghallgatás utánra időszít, időzíteném az árnyék jelentéstevői találkozót is, és nyitott vagyok a kompromisszumok irányába is, attól függően, hogy mi hangzik el majd a jövő héten a meghallgatáson. És minden kritika mellett az az érzésem, hogy ebben az országban elősegíthetjük a változást, éppen ezért is említettem a legelején azt, amit az ügyvezető elnök mondott, úgy tűnik, hogy ő egy kicsit más megközelítést alkalmaz, mint az elődje. Ennek szellemében várom az együttműködést, várom a kollégák észrevételeit a kompromisszumokkal kapcsolatosan. A jövő héten találkozunk, és remélhetőleg sikerül a meghallgatás utára időzíteni az árnyék jelentéstevői találkozót, hogy lezárjuk a nyitott kérdéseket. Köszönöm. Az elnök sajnos mikrofon nélkül beszél. Ich äh, freue mich, äh, dass wir eine Delegation von nagyon örülök, hogy äh, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége parlamenti képviselőit üdvözölhetjük itt. Európában látogatást tesz ez a delegáció. Maláj vezetője van a delegációja, delegációnak. Mumuszokua is itt van. Kázit Piromnia miniszter úr Tájföld ről, és egy indonéz képviselőt is üdvözölhetünk itt. Szeretném hangsúlyozni, hogy mind kormánypártok, mind ellenzéki pártok tagjai is jelen vannak, és személyes véleményüket tárják elénk. Szeretném emellett tájékoztatni arról is, hogy holnap a DROA bizottságban is lesz egy eszmecsere velük, ezért most itt azt javasolnám, hogy itt ne foglalkozzunk behatóan az emberi jogi kérdésekkel, mert erre sor kerül majd holnap. Inkább prioritásként kezeljünk olyan kérdéseket, amelyek eltérnek az emberi jogok kérdéskörétől. Szeretnék emlékeztetni arról, arra is, hogy az AFET szakbizottság úgy döntött, hogy az EU-Ázsia kapcsolatokról saját kezdeményezésű jelentést készít, Bütikófer úr lesz a jelentéstevünk. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a 2014-es előző parlamenti állásfoglalással foglalás óta e témában történtek e, jelentős változások. Született e, egy további dokumentum az Európai Unió és Ázsia partnerségéről 2015 májusában. A partnerség és együttműködési megállapodások megkötése a cél hét ázsiai országgal. 2014 óta a parlament Indonézia, a Fülöp-szigetek és Vietnám esetében jóváhagyását adta, sajnálatos módon néhány ázsiai országban negatív fejleményeknek is tanúi voltunk. Elodállódtak a demokratikus értékek, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága, a civil szervezetek állapota. Ezeken a területeken romlott a helyzet. A geopolitikai helyzet továbbra is feszült, a dél-kínai tengerben területi viták alakultak ki. Hamarosan egy bírósági ítélet, illetve döntés várható e területi kérdések ügyében. Remélhetően a felek között sikerül ezután békés megállapodásra jutni, bár Kína legutóbbi nyilatkozatai alapján nem igazán erre következtetnék. Azt szeretném most javasolni, hogy meghallgatjuk a kollégákat, ők elmondják nekünk a prioritásaikat, és utána eszmét cserélhetünk erről egy ideig. Szeretném elmondani, hogy először is Santiago úrnak adnék szót. Tessék, parancsoljam. Sajnos a tolmácsok nem hallják a hozzászólót, valószínűleg nem működik a mikrofonja.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 Sorry about that. Uh, let me just begin again by expressing our greetings of peace and solidarity from the ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Uh... Köszönöm szépen a meghívást. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi bizottságnak, hogy meghívtak bennünket erre a fontos ülésre. Három részre tagolnám a hozzá a szólásomat. A demokratikus átalakulás, a válasz azokra a kérdésekre, eh, amelyeket a déli, dél-kínai tengerrel kapcsolatban felvetett az elnök úr. Eh, Dél-Kelet-Ázsia eh, demokrácia és emberi jogok kérdése. Elnök úr, engedje meg, hogy elmondjam, hogy Dél-Kelet-Ázsiában a demokrácia jövője napirenden lévő kérdés, E, egyes országokban előfordul a demokratikus intézmények visszaszorítása, e, az, az elnyomás, e, a demokrácia visszafordítása. Pedig néhány évvel ezelőtt ezzel ellentétes szelek fújtak. Indonéziát, Maláziát említeném, a több pártrendszer és a demokrácia, több pártrendszer alapuló demokrácia már majdnem megvalósult, de az elmúlt három évben három évben nagyon rossz irányba indultak a dolgok. Laos, Kambodzsa, Malázia, Tájföldön is a legitim politikai párt tevékenységet elnyomják. Legitim politikai pártitokról beszélek. A régió az emberi jogok, illetve a demokrácia szempontjából nagyon aggasztó. Az emberi jogi visszaélések, a politikai aktivisták elnyomása több országban is megvalósult, példa van erre, sok barátom, kollégám, ismerősöm börtönben van, vagy vádak írik őket, illetve bírósági tárgyalás alatt vannak. A demokráciák megerősödése eléggé messze távolba került. Az ASEAN kartával kapcsolatos kötelezettségek ellenére nem sikerült a demokráciát megvalósítani, totalitárius kormányok erősödtek meg, a félelem és gazdasági következmények nélkül cselekednek. Nem azt gondolják, hogy nem, nem arra éreznek nyomást, hogy a politikai és a civil jogokat erősítsék, Eh, sokkal inkább megfélemlítik a politikai vezetőket. Laos és Vietnám az autoriter eh, politikai eh, útra térnek, Kambodzsa, Tájföld és Malázia is említhető. Nyilván önök is olvasták azokat a pénzmosási botrányokat, amelyek ezeket az országokat érintik a gazdasági fellendülés emiatt is lelassul, és a zavaró regionális feszültségek is megerősödnek. 2016 elején a dél-kelet-ázsiai, tehát az ASEAN 10 tagja hivatalosan beindította a gazdasági közösséget, amely a regionális eh, integrációs folyamatban az egyik legnagyobb előrelépés volt. Az ASEAN eh, közösség három pillért, eh, gazdasági, politikai és szociális társadalmi pillérre alapul. A gazdasági pillér, az ASEAN gazdasági közösség, ez a legfontosabb eszköze az integrációnak a gyakorlatban most már. Az ASEAN gazdasági közösség a regionális piacot, a, a szolgáltatások, beru, beruházások, áruk és munkára szabad mozgását célozza meg. Az ASEAN gazdasági blueprint 2007-ben született meg, most 2000, aztán a 2015-ös aktualizálásra került sor. Az ASEAN integrációs erőfeszítései azonban a nagy beruházások negatív szociális vagy környezeti hatásainak csillapítása nélkül történt meg. Ez gyakran, marginal, gyakran marginalizálják a kritikus hangokat. Az ASEAN továbbra sem veszi figyelembe a negatív következményeket, az emberi jogok megsértését, a korrupciót, a parlament szerepének csökkentését, a szociális összetartás gyengülését, az emberi az embercsempészet erősítését. Ez nagyon súlyos következményekkel jár a népesség számára, és a jövőjüket fenyegeti. Az ASEAN nemrégiben kiadott egy nyilatkozatot, és ebben az emberek felé forduló közösséget propagál. Egy olyan közösséget, amelyet nek értékeit megosztják az emberek, Mindazonáltal eh, lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a helyi eh, véleményeket figyelembe vegyék, a szociális, gazdasági, eh, környezetvédelmi aggodalmakat komolyan vegyék. Az emberek jogait meg kell védeni, támogatni kell, és liberalizálni kell a gazdaságot az export fejlesztése érdekében. A harmadik pont Kína és az USA közötti geopolitikai rivalitás. Ez E, tovább rontotta a politikai és demokratikus elszámoltathatóságot számos ASEAN országban. E, ezen rivalitás eredményeként az emberi jogok megsértése e, elharapózott, Alapvetően manapság a demokrácia, az az emberi jogok és a jogállamiság a kínai és Egyesült Államok közötti szuperhatalmak közötti rivalitás áldozata. Az európai hangot fel kell hangosítani, és ezen témákkal kapcsolatban fontos szerepe lehet Európának. Ebben az összefüggésben Hadd javasoljak néhány dolgot, néhány ajánlást hadd fogalmazzak meg. Először is ki kell használni minden lehetőséget a tudatosság erősítésére Európában, az európai kormányokban, azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a demokrácia e, ebben a régióban, az európai gazdaság és biztonsági szempontból is. kambodzsai emberi jogi aktivisták, vietnámi, laoszi és más régióbeli eseteket említhetnék, aztán a véleménynyilvánítás szabadságának kérdése, Zumba Szamafon esete, a laoszi hatóságokkal, a laori kormányra, nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy az emberi jogokat ismerje el. Aztán hadd említsem a demokratikus hangok támogatásának fontosságát a demokrácia eh, visszaszorulása ellen harcolók eh, támogatása. Biztosítani kell a pénzügyi támogatást a civil társadalomnak, eh, ez az emberi jogokat védőket is vonja magába. Hosszú távú kambodzsai választási megfigyelői misszióra van szükség, a politikai menekülteknek menedékjogot kell adni, biztosítani kell, hogy az EU és a tagállamok a civil társadalmi szereplők azonosságát védik az ülések során a találkozóik során. Politikai és gazdasági áttételes hatását e, kell kihasználni az Európai Uniónak. E, a minden lelkismereti bepörtönzött szabadonbocsátását követelni, és az azeáni emberi jogi e, felhívásokat meg kell hallani. Biztosítani kell azt is, hogy a politikai és a gazdasági eh, egyezmények, kereskedelmi egyezmények tartalmazzanak eh, emberi jogi klauzulát. Köszönöm. The floor has Most pedig az Egyesült Maláj Nemzeti Szervezet eh, képviselője kapja meg, illetve Kambodzsa képviselője. Tudjuk, hogy Kambodzsa nagyon megosztott ország. Tavaly sikerült egy párbeszédet elindítani az országban. Hogyan értékeli a helyzetet a 2018-as eh, parlamenti választások előterében? Köszönöm szépen, elnök úr. A kilenc ellenzéki képviselő egyike vagyok. Eljárást indított velünk szemben Kambodzsa bírósága, lázadás vágyával, és hogyha elítélnek bennünket, akkor 20 éves börtön büntetés is várhat ránk. Az egyetlen bűnöm az, hogy az embereket szolgálom, és próbálom az emberi jogokat, a szabadságjogokat és polgári jogokat megvédeni azok nevében, akik megválasztottak bennünket. Szeretném kifejezni a hálámat az összes európai parlamenti képviselőnek, aki megszavazta az Európai Parlament állásfoglalását 2016. június 8-án Kambodzsa ügyében. Ez egy nagyon fontos állásfoglalás, amelyben az Európai Parlament hangot ad mélységes akadalmának, és mindenféle erőszakot elő elítél, elítéli a politikai alapú vádakat, az önkényes fogvatartását az ellenzéki politikusoknak és az emberi jogi aktivistáknak Kambodzsában. Csupán egy hónappal az Európai Parlament állásfoglalásának elfogadása után dr. Tamley egy közismert rezsimkritikus személyiség meghalt, meggyilkolták őt. Tegnap egy másik ellenzéki politikust, akit teljes körülön védett a mentelmi joga, elítéltek, két és fél év börtönbüntetésre ítélték őt. Tegnap biztonsági erők egy nyilvános tiltakozást erőszakosan szétvertek, és megtámadtak egy emberi jogi aktivistát is. Elnök úr, mindössze hét hónapra vagyunk a következő helyhatósági választásoktól és 19 hónapra a parlamenti választásoktól. A választásokat nem nevezhetjük szabadnak és méltányosnak, amíg az ellenzéki párt, az én pártomnak az elnöke nem, tértet, nem térhet haza a számüzetéséből. Ahogyan kollégám Santiago úr az imént elmondta, mi parlamenti képviselők és az emberi jogi aktivisták, nekünk szabadnak kell lennünk, képesnek kell lennünk ellátnunk a munkánkat, anélkül, hogy az üldöztetéstől kelljen félnünk. Zárásképpen két konkrét ajánlást szeretnék megfogalmazni az Európai Parlament irányába. Az állásfoglaláson túlmenően úgy gondoljuk, hogy a kambodzsai kormány akkor fogja megérteni, és akkor fog eleget tenni az Európai Unióval kötött megállapodásnak, amelynek értelmében fejlesztési segélyeket kap, konkrét lépéseket kell tennie tehát, konkrét lépéseket kell tenni, illetőleg a kambodzsai kormánynak meg kell értenie, hogy szankciókat vezetnek majd be az országgal szemben, ha nem tesz eleget vállalásainak, magasrangú tisztségviselőkkel szemben, például beutazási tilalmat kell elrendelni, olyan tisztségviselők esetében, akikről tudható, hogy korruptak, illetve akik visszaélésekhez adták a nevüket. Emellett fontos, hogy még a választások előtt egy változás történjen az országban, egy demokratikus fordulat, úgy hisszük, hogy ez megtörténhet, és meg kell történni az országban. Köszönöm, elnök úr. Az elnök úr sajnos továbbra is mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen. Keszet úr, ön mit gondol a tengeri határok helyzetéről, illetve az olajipari és halip halászati nyitott kérdésekről. Elnézést meg tudná ismételni a kérdés második részét? Az elnök úrnak megint kikapcsolódott a mikrofonja, a tolmácsok sajnos nem hallják. Biztos vagyok abban, elnök úr, hangzik a válasz, hogy a jelenlegi katonai rezsim utolsó döntése az lesz, hogy megfelelő átláthatósági szabályokat foganatosítson a halászati ágazatban, bilaterális megállapodásokat kötve, és lehetővé téve ezáltal, hogy a táj halászati flotta legális körülmények között tudjon működni. Nemrégiben hoztunk szabályokat arra vonatkozóan, hogy a halászhajókat megfelelő anyagokból építsék meg, és megfelelő módon. Egy monitoring folyamatról van szó, amely nem csak tájföld számára kell, hogy átlátható legyen, hanem a szomszédos országok számára is. És persze a felvevő, a termékek felvevő termékeket felvevő országok számára is, így az EU-s országok számára is. Egyébként van egy, egy tájföldi delegáció is, amely a tájföldi halászati minisztériumtól érkezett. Biztos vagyok abban, hogy a bizottságban nagyon intenzív eszmecserét folytattak ezekről a kérdésekről. Még két további dolgot szeretnék hozzáfűzni az eddigiekhez. Szeretném az Európai Parlamentet arra ösztönözni, hogy gyakoroljanak nyomást a katonai vezetésre, hogy tegyék lehetővé, hogy a politikai pártok megfelelően működjenek. Az elmúlt két év során azt hiszem a politikai pártok nem tudták ellátni a rendes feladataikat. Több millió embert akadályoznak meg abban, hogy részt vegyenek a politikai folyamatokban. A második dolog, az elmúlt 48 év során Tájföld, az abszolút monarchia vége óta folyamatosan küzd azért, hogy modern parlamentáris demokrácia lehessen. Voltak gondok, voltak problémák, voltak visszaélések a kormányon belül, hatalommal való visszaélések, a parlament alatti abszolút többséget általában autoritár lépések foganatosítására használták fel, és voltak más egyéb problémák is. Szeretném az Európai Parlamentet arra kérni, hogy a tagállamaikban is próbálják meg elérni azt, hogy párbeszédet folytassanak velünk, és segítsenek nekünk a legjobb gyakorlatok révén osszák meg a tapasztalataikat velünk. Jelen pillanatban én vagyok az országban felelős a, az alkotmányos és polgári alapismeretek teljesztéséért. Szeretnénk egy megfelelő politikai kultúrát létrehozni az országban, és várjuk a támogatást ehhez. Kérjük Önöket segítsenek nekünk abban, hogy megerősítsük a demokratikus struktúrát az országunkban. Köszönöm. Sajnos a tolmácsok nem hallják az elnököt. Tájföld egykori miniszterelnökét hallhatjuk most. Berenc, please. Nem, mégsem Berens asszony, tessék. Okay, thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Merci Belenc vagyok, az Indonész Parlamenttől érkeztem. És kollégáimmal együtt, ázsiai parlamenti képviselőként azért vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet nagyon fontos kérdésekre, aktuális kérdésekre az ázsiai országokban, amelyek a demokratizálódáshoz kapcsolódnak az emberi jogokhoz és hasonló kérdésekhez. Jakarta illetve az indonéz kormány jelentős szerepet vállal az ázsiai közösségek integrációját illetően. Másrésztről komoly gondok merültek fel, Számos emberi jogi probléma alakult ki, a kormány egy felülről lefelé építkező megközelítést alkalmaz. És általában nem avatkozik be, ha csak nem muszáj, ezért nagyon nehezen zajlik az emberi jogi problémák megoldása. A rohingák problémája is említendő itt. Más ázsiai országokból érkeznek gyakran hazánkba, és itt men- menekült ügyi kérelmet nyújtanak be. És azt hiszem, problémát okoz az is, hogy különböző ázsiai országok más-más ideológiai megközelítést alkalmaznak. Kambodzsa, Myanmar, Laos Kínához állnak közelebb, ide, kommunista ideológiát képviselnek, a többi ország viszont liberálisabb és közelebb áll a demokráciához. Az ázsiai országokban tehát az emberi jogi kérdéseket nagyon különbözőképpen kezelik. Fontos, hogy egy olyan partnerre leljünk, amely együttműködik velünk az emberi jogi kérdésekben Ázsiában. Egy másik fontos kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy bizonyos ágaz, ágazatokban, főként a beruházások területén, a gazdaság területén megerősödött az együttműködés Európával. Számunkra nagyon fontos, hogy az emberi jogi kérdések is előtérbe kerüljenek a különböző szabadkereskedelmi megállapodások megkötésekor. Tudjuk, hogy az eddigi megállapodások értelmében az emberi jogi kitételek nem voltak kötelező jellegűek. Fontosnak tartom, hogy az ázsiai parlamentekben és az európai parlamentekben is ugyanolyan súlyúak legyenek az emberi jogi kérdések, és egyfajta kötelező jellegű szűrőként működjön az emberi jogok kérdéskörre, amikor a szabadkereskedelmi tárgyalások magasabb szintre való emelése szerepel a napirenden. Nagyon fontos a monitoring is, a megállapodások megkötése előtt és után, és persze meg kell vizsgálni a szabadkereskedelmi megállapodások hatását is. És végezetül még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Hogyan tudjuk, hogyan tudunk támogatást nyújtani a demokratizálódásban, az emberi jogok területén egymásnak? Ez is egy nagyon fontos kérdés, nagyon szépen köszönöm. Thank you, Chair. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is az az emberi kollégáknak hadd köszönjem meg az expozéikat. Kiemeltek egy olyan dolgot, amit mi nagyon komolyan veszünk itt az Európai Parlamentben, és talán ezt onnan is tudják, hogy utaltak már azokra az állásfoglalásokra, amiről szó van. de mindennapi gondunk az, hogy azt szeretnék elérni, hogy ezek az alapelvek a valóságban is megvalósuljanak. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a gazdasági együttműködési stratégiát harmonizálni kell az emberi jogi stratégiákkal, független attól, hogy itt most kereskedelemről van szó, szabadkereskedelmi megállapodásokról, avagy illetve hogy hogyan tudunk összekapcsolódni az önök országában végbe menő tevékenységekkel. Vannak bizonyos pozitív példák, ezeket miért is ne, miért is ne adhatnánk el egymásnak? Van még egy dolog, amire azt hiszem mind a két félnek alaposabban oda kéne figyelnie. Ez pedig az, hogy hogyan találhatunk intézményi támogatást a két régió szintjén a közös problémáinknak. Meg kell vizsgálni ezzel kapcsolatban az ASEAN emberi jogi intézményeinek jelenjét, jövőjét. Jelenleg a mandátumuk eléggé korlátozott, de szerintem azt is meg lehetne tárgyalnunk, hogy az ASEAN és az EU parlamenti képviselői az együttműködésnek milyen intézményes útjait tárhatnák még föl. Köszönöm, hogy eljöttek ide, köszönjük ezt a sok érdekes meglátást, és megpróbáljuk a jelentésbe belevenni valahogyan azokat a megállapításokat, amelyeket önöktől hallottunk az imént. Köszönöm. Nem halljuk az elnököt. Cancelled. Sí. Gomes. Gomes kolléga. Én jövök? Nem, nem, még várnia kell egy kicsit. Nem hallottam, mit mondott elnök úr. Kérdéseket szerettem volna feltenni. A tájföldi kolléga halászatról beszélt, ugye Tájföld nagy halászati exportőr. A gond az, hogy nem minden hal termék érkezik Tájföldről. Valójában az illegális halászat halászatot próbálja meg tisztára mosni valahogyan Tájföld. Tehát az egyezmény teszi legálissá, valójában az ökolai egyezmény teszi ha, öm, legálissá a halászatot. Ezt mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát. Kambodzsa. Nincs sajnálatos módon megfelelő demokrácia még az országban. A gyermek prostitúció az egyik legszörnyebb dolog, amely megnyomorítja most Kambodzsát, a gyermekeket szexuálisan kihasznál, kihasználják ezen, ezzel kapcsolatban mi a helyzet? A második dolog, a, a büntető bíróság a vörös kmerek háborús bűneivel kapcsolatban ö, hogyan lépett? Több ezer euró, több ezer millió eurót fordítottak erre, két embert ítéltek el, még három embert vizsgálnak. Van annak értelme Kambodzsa számára, hogy több tíz millió eurót fordítanak egy olyan problémára, ami évtizedeken át meg keserítette a kombolcsaiak életét, és csupán két embert ide, ö, ítélnek el. Nyilvánvalóan több ezer bűnös volt. Nem lenne jobb ezt a pénzt másra fordítani? A mostani kambolcsaiak problémáira? Aztán Következő téma az erdők kivágása, illetve a gátak létrehozása a Mekong folyón, de másik folyókon is. Aztán azt hiszem Pak Un közelében van egy ilyen gát még, ami épülőben van. A partmenti lakosságot kitelepítik. Laosban a földrajzi viszonyok olyanok, hogy általában öm, nagyon meredekek a lejtők, tehát a domboldalakon lakik a lakosság, masszív kitelepítés folyik, a monk törzshöz tartozó lakosság körében leginkább. Mi ott az emberi jogi helyzet, tehát a kisebbségi törzsek emberi jogairól mit tudunk? Laosban a kommunista gerontokrácia általában saját keze, általában saját maga felé hajlik. Erről mit tudnak mondani? Köszönöm, Gomes asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák, hogy ellátogattak ide. Öröm számomra az, hogy itt üdvözölhetjük Önöket az Európai Parlamentben. Pont ilyen eszmecserékre lenne szükség, mert ahogy ezt Önök is elmondták, illetve utalt erre Butikoffer úr, Az azán. Na, együtt tudunk működni, de ennél többre van szükségünk. Ezek az intézményi keretek ugyanis túlságosan formálisak, és nincs mód arra, hogy a valódi kérdésekről beszéljünk. Még igazán fontos a demokrácia hívő, híveinek. Azt hiszem az emberi jogok területén kéne leginkább együttműködni. Nagyon sok parlamenti képviselőjük van börtönben. Egy politikai párt vezére is kambodzsai szeméről van szó, nem térhet vissza hazájába. Számüzetésben Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szelektívan kell gondolkodnunk, hogyan, milyen szankciókat foganatosítunk a, a nyal szemben, hiszen ők felelősek az emberi jogsértésekért, például a parlamenti képviselők esetében. A dél-kelet-ázsiai országokkal kapcsolatban ezt nem szabad elfelejteni. Aztán van még egy dolog, amire Javier Nárd utalt, ez pedig a kiskorúak szexuális kizsákmányolása. Ez kapcsolódik az embercsempészethez is. Szerintem nem csak délkeletesi probléma, hanem ez egy világszintű probléma. Erről is beszélnie kell a parlamenti képviselőknek, ezt a problémát is meg kell oldani. Önök szerint mi, mit lehet tenni ez ügyben? Van még egy téma, ami végül is kapcsolódik ide, a korrupció elleni harc, illetve az adóparadicsomok elleni harc, ez is része az emberi jogi csatának. Szerintem ez egyértelmű, de nagyon sok ember próbálja ezt tagadni. Nem tudom, hogy próbálkoznak-e olyasmivel, például, hogy egy oknyomozó bizottságot hoznak létre. Van például Szingapur, ez egy adóparadicsom az összes dél kelet ország számára. Hát ez egy nagyon nagy adóparadicsom. Az emberek oda telepítik a pénzüket. A TPP-ről is szeretném hallani a véleményüket. Mit mi a véleményük az európai TPP-ről az amerikaiak számára? Ez fontos. Valójában az Amerika és Európa közötti megállapodás tervezett modellje a TPP volt. Erről mit tudnak mondani? Várjuk a választ. There are lots of questions, uh, but I guess we will participate. Sok kérdést kaptunk, gondolom szétosztjuk egymás közt téma, illetve ország függvényében. Próbálunk válaszolni. Először az utolsó kérdésre reagálnék. A partnerségi megállapodással kapcsolatban a csendes óceán vidékében 12 ország ez 12 ország érintett, 30 fejezete van ennek az egyezménynek. A legvitatottabb fejezetek a vitarendezési fórum, illetve van egy másik ilyen fejezet, a a szellemi tulajdonjogok, illetve egyéb kérdések, mezőgazdaságú, stb. stb. Az első két említett fejezet kötelező érvényű, a többi viszont például állami tulajdonú vállalatokról szól, de ezt most nem szeretném kifejteni. Elnök úr, a ezen témával kapcsolatban, tehát a szellemi tulajdolgokkal, illetve a vitarendezési fórumokkal kapcsolatban azt, mond, azt kell elmondjam, hogy ez mindig problémás és sosem egyszerű, főleg amikor fejlődő országokról van szó. De az biztos, hogy a kormányok erre vonatkozó joga, jogát mindenképpen meg fogják kurtítani, és ez gond lehet egy fejlődő országban. Azt hiszem, most meg kell adni a lehető legnagyobb rugalmasságot a kormányok részére, hogy kialakítsák az ezzel kapcsolatos politikákat, szakpolitikákat. De a mostani vitarendezési lehetőség ezt lehetetlené teszi. A je, ezen elképzelés értelmében három döntőbíró dönthet, és az új elképzelés pedig értelmében pedig a kormányok számára megnyílik a lehetőség, hogy ebbe a vitába beleszóljon. Így aztán egyfajta kapcsolat megszűnik. Egy-egy állam szuverenitását kurtítják meg ezzel, a parlament jogait is, és a bíróságokat, bíróságok jogát is. Általában egy ilyen nemzetközi vitarendezés alkalmával nem 10 eurós tételekről van szó, hanem több millió dolláros problémákról. Például most Németországgal kapcsolatban van egy két milliárdos ügy, lehet, hogy Németországnak van ennyi pénze, de Maláziának nincs. Vagy van egy indonéz eset, ez két milliárd eurós tétel, Indonéziának nincs ennyi pénze. Ez a új módszer egyfajta fegyelmezési eszköz, a kormányok viselkedését lehet ellenőrizni ezzel, vagy megváltoztatni. Azt én értem, hogy az üzleti világ szeretne beleszólást ezekbe a problémákra, de ezt nem három döntőbíron keresztül kell megvalósítani, hanem a szóban forgó ország jogszabályait kell megváltoztatni. Szellemi tulajdonok kérdés, ez egy nagyon súlyos probléma. Itt eh, szerzőjogi kérdésekről van szó, illetve szabadalmi kérdésekről. Jelenleg az orvosságokhoz való hozzáférés a legsúlyosabb probléma. Nagyon sok olyan ázsiai van, akik képtelenek megvásárolni a gyógyszereket, annyira drágák. A TPP-vel, a TPP-ben szerepel egy olyan fejezet, ami szabadalmakról szól. Ennek értelmében 20 évről megemelik a, azt az időszakot, amikor is hozzáférhetők, egy, hozzáférhetők a gyógyszerek. Vannak más példák is. A szabadalom kiterjesztését, kiterjesztésére azért van szükség, mert ez nagyobb profitot generál a gyógyszercégeknek az első öt évben már megtérül egy, egy gyógyszer cég befektetése egy gyógyszerbe. Ez azt, és azt jelenti, hogy a szabadalom kiterjesztésével nagyobb profitot kor, generál a cég, és az emberek nem férnek hozzá. A gyógyszerekre azért van szükség, hogy, az ember, hogy a beteg életben maradjon, hogy a betegség után meggyógyuljon. De sajnos olyan drágák a gyógyszerek, hogy az emberek ezt nem tudják maguknak megengedni. A kereskedelmi egyezmények lehetővé teszik a szabadalom kiterjesztését. Ez azt jelenti, hogy a, az utca embere számára még elérhetetlenebbé válik a gyógyszer. Ez egy nagyon gomoly gond, tehát a TPP-vel az a baj, hogy a tagállamok szuver- vagy az államok szuverenitását csökkenti, és az egészségügy, egészségügyhöz való hozzájutás lehetőségét is csökkent. Ilyen szempontból, elnök úr, el kell, hogy mondjam azt, hogy az Európai Bizottság egy szabadkereskedelmi egyezményről tárgyal dél kelet országokkal, Szingapurral, Malajziával, Tájfölddel és a Fülöp-szigetekkel. Nekem az a benyomásom, hogy ugyanezt a fajta vitarendezést kérik majd a szellemi tulajdonjogok esetében. Tehát ugyanolyan példa, ugyanazt a sablon szeretnék használni, mint amit Amerika esetében már elfogadtunk. Szerintem az Európai Parlamentnek van itt felelőssége, tehát az emberi jogi elemzést, hatás elemzést mindenképpen meg kell ejteni, hiszen rendkívül fontos az, hogy az emberek hozzáférjenek normális, elérhető áron a gyógyszerekhez. Aztán Laos kérdése, illetve a gátak problémája. Ez egy nagyon fontos téma számunkra, és egy négy képviselőből álló delegációt küldtünk el az, az érintett területekre, beszéltek az érintettekkel arról, hogy milyen körülmények között élnek, stb. stb. És kifejeztük nagyon komoly aggodalmainkat, agályainkat, a gátak hatását a Mekong folyó környékén és Laosban máshol is fölmértük. Szeretnénk, hogyha az ASEAN-ban felelősségteljes beruházásokat hajtanának végre. Azért, a spanyol kolléga utalt arra, hogy itt egy kínai gátról van szó, amit egy maláj cég finanszíroz. És a maláziai emberi jogi tanács már megtámadta egyébként ezt, a, ezt az esetet. Sajnálatos módon az érintett vállalat nem hajlandó arra, hogy bármilyen párbeszédet kezdjen, vagy a döntőbíróság elé álljon. Ez azt jelenti, hogy a regionális szinten kell ezt a problémát megoldani, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek is ki kéne fejezni a véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Még valaki esetleg? Ulla Tamás nem jelentkezik. Én is hadd mondjak valamit. Tájföldről kiegészíteném ezeket a, az észrevételeket. A halászati üzletág átláthatósága. kétoldalú halászati megállapodásokat írtunk alá Indonéziával, Fülöp-szigetekkel, Malajziával és Myanmarral kétoldalú megállapodás nélkül illegális halászatról beszélhetnénk, csak ezt leszögezném. Ha megszületik az egyezmény, akkor utána elindul a monitoring, és a származási szabályt érvényesíteni tudjuk. Második téma. A vörös vöröskemerek és a büntetőbíróság kérdése. 30 éve van hatalma egy olyan ember, aki korábban vörös kmer volt. Akkor hogyan is álmodhatunk arról, hogy itt lesz átláthatóság? Visszaüthetne még rá ez a folyamat, hogyha valóban átlátható lenne, úgyhogy erről egy harmadik téma. Úgy gondolom, hogy a országoknak egyfajta konzorciumot kell kialakítani, hogy a maláj kormányjal a gazdasági fejlődés programját kidolgozzák. Laos például nagyban a vízi energiával létrejött elektromos áram exporttól függ. A laosziak számára rendkívül fontos, hogy ez meglegyen, tehát egy ilyen konzorcium lét, megszülessen. Különben az állami, a szomszédos országok állami cégei és magán cégei üzleti alapon, tehát kizárólag profit alapon fogják ezt a gazdaságot létrehozni, megszilárdítani, és az emberi szempontok kimaradnak. Még egy utolsó téma. Az ASEAN intézményeivel kialakított formális kapcsolat az ilyen kapcsolatokat az befolyásolja, hogy bizony az ASEAN-nak vannak autokrata tagjai is, Szerintem hatékonyabb, hogyha az Európai Unió szervezésében történik mindez. Így ez jót tesz az emberi jogi kérdéseknek. Azt gondolom, hogy hogy nem kiindulási alap az, hogy az emberek hozzá juthassanak a gyógyszertermékekhez, tehát ez, ez nem feltétele egy ez, ez nem feltétele egy egyezménynek, ez egy alapelv, hogyha ez nem történik meg, hogyha ezt nem tartják tiszteletben, akkor mindenképpen demonstrálások, vagy demonstrációk lesznek az egyezményekkel. Önök köszönöm. Azt hiszem, holnap fogjuk majd ezt a vitát folytatni. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy ellátogattak ide. We will now go immediately. Most pedig rátérünk a kolumbiai témára, és a béke e, e, megállapodásra, illetve a bukott e, népszavazásra, vagy sikertelen népszavazásra. The peace talks will continue and there will... Remélem, hogy folytatódnak a tárgyalások a béke megteremtése érdekében, Santos elnök úrnak gratulálunk a béke Nobel-díjhoz. No, Nobel Grandes úr kezdi, öné a szó. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabem. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön az adhok delegációval Kolumbiában járt, és tudjuk azt is, hogy milyen hatékony volt a fellépés. A kolumbiai adhok delegációval tartott tehát Juan Manuel Santos október másodikán án népszavazást tartott, és szeretnék beszámolni arra, hogy mi is történt a delegáció alkalmával. Háregi úr is ott járt, elnézést kér egyébként, kérte, hogy mentsem ki, nem tudott ma eljönni. Megpróbálok objektívan beszámolni arról, hogy mi is történt a látogatás alkalmával, és nem szeretnék személyes megjegyzéseket tenni. Az összes frakció képviseltette magát, én magam elnököltem, én vagyok az Andok delegáció elnöke, és Ramon Háregé volt a társelnök, a szocialisták képviseletében ő az Eurolatot, Eurolatért felelős. Továbbiakban eh, Diaz de Mera úr volt ott, Naiman Leikinen, Litvániából, Soraya Post, Svájt, eh, Svédországból Bo- Boris Zala, ezt Szlovákiából Nikolaj Barekov, Bulgáriából Iszaszkon Bilbao, Spanyolországból González úr, Spanyolországból Lunácsék asszony, Ausztriából, és ugye ő még a parlament elnöke is. A delegáció nem egy megfigyelő delegáció volt, az elnökük értekezlete nem ilyen értelmű mandátumot adott. Az Európai Parlament egyértelműen kifejezte már véleményét a béke folyamattal kapcsolatban, illetve a semlegességgel kapcsolatban. A delegáció Uribe elnökkel is, Uribe elnök úrral is találkozott, ő a nem kampány legfőbb szószólója volt, és a következő személyekkel Bogotában találkoztunk az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjével, a béke folyamat főtárgyalójával, a kongresszus különböző tagjaival, az összes párt tagjával, az összes párt képviselőivel. a bogotai önkormányzat tagjaival is találkoztunk. Ezek a tárgyalások egyébként nyíltak volt, nyitottak voltak. Egyébként eh, Uribe úr, tehát a nem kampány fő szónoka sem várta azt, hogy a nem fog győzni. A menekültek, illetve az áldozatok képviselőivel is találkoztunk, velük is egy ülést tartottunk, több városban jártunk, Bogotán és Medellín kívül még két-három városban látogatunk. Bizonyára tudják, hogy olyan áldozatokkal is találkoztunk, akik saját bőrükön tapasztalhatták meg a FARC és az egyéb milíciák erőszakát. Az Európai Unió kolumbiai nem, küldöttjével is találkoztunk, sajtótájékoztatót is tartottunk. Nem mondanám, hogy hogyan értékelem ezt a küldött, kiküldetést. Nagy meglepetés volt, hogy a nem kampány győzött. Az igen szavazatok 49%-ot értek el. Elég levert volt a hangulat a népszavazás eredményének bejelentése után, de mindenki azt mondta ki az eredmény ismertetése után, hogy folytatni kell a béke felé vezető utat. Mindenképpen gratulálnunk kell a kolumbiai népnek azért, hogy a demokrácia útján elindultak, és nagyra értékeljük a próbálkozásokat arra vonatkozóan, hogy béke alakuljon ki az összes politikai erőt támogatjuk ebbéli erőfeszítésükben. Reméljük, hogy a különböző testületek folytatják majd a béketárgyalásokat. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a FARC betartsa azt az ígéretét, hogy nem térnek vissza az időszakhoz. Ne, feledjünk el a, ne feledkezzünk el az áldozatokról, és azokról, akik életüket adták a béke folyamatért. Az Európai Parlament mindig is támogatta, támogatja és támogatni fogja a vége folyamatot Kolumbiában. arról is mindenképpen, arról is mindenképpen intézkedni kell, hogy a, az Európai Unió terrorista szervezetekről alkotott listáján a FARC szerepele majd, ha visszaadja a, a, a fegyvereket fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy az Európai Unió kolumbiai küldöttje megmaradjon posztján. Néhány gondolatunk támadtott azért Kolumbiában a békéről, sajnálatos módon nincsen konszenzus arról, hogy hogyan kell megalkotni a békét, de mindenki békét szeretni. És az egyik probléma ez volt a népszavazással kapcsolatban, hogy a nem oldal támogatói nem tudják elfogadni azt, hogy büntetlenek maradnának a FAR képviselői. Uribe elnök úrnak is ez volt a legfőbb érve, de na, ő is támogatja a párbeszéd folytatását. Azt gondolom, hogy azért elég reményteljes a helyzet, a FARC továbbra sem alkalmazott erőszakot. Az Európai Uniónak továbbra is főszereplőnek kell lennie a béketárgyalások alatt éget kell vetni az 50 éves erőszak hullámnak. Úgy gondolom, hogy a Santos elnök úrnak odaítélt béke Nobel-díj talán hozzájárulhat ahhoz, hogy az összes kolumbiai meg tudjon egyezni. Santos úr béke Nobel-díjat kapott, ennek volt hatása is. Voltak olyanok is, akik kritizálták az LLN gerilla csoport tegnapi napon jelentette be, hogy hajlandó a békéről tárgyalni, és erre a tárgyalásra valószínűleg Kító városában kerül sor. Fontosnak tartom, hogy folytonosan kifejezzünk azon, kifejezzük azon reményünket, hogy Kolumbiában mi hamarabb béke jön létre. Köszönöm. Muchísimas gracias. Um, yo no tuve la suerte de poder participar Köszönöm szépen. Én nem voltam olyan szerencsés, mint egyesek, hogy eljuthassak Kolumbiába, az adhok delegációba, de mindenképpen köszönetet kell mondanom az elvégzett munkáért, hiszen a szakbizottság nevében és az Európai Parlament nevében végezték el ezt a munkát. Nem ez volt az utolsó kolumbiai látogatásunk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon jól pozícionálta magát a tárgyalások során. Federica Mogherini asszony is aranykézzel tapintott erre a kérdésre. Ami a népszavazás eredményét illeti, hadd mondjam el néhány gondolatomat ezzel kapcsolatban, illetve hogy mire lehet számítani Kolumbiában. Az Európai Parlament egésze remény teljesen tekint a béke folyamatra. Reméljük, hogy Kolumbiában az évtizedek óta jellemző strukturális problémáknak véget lehet venni. Azt hiszem, hogy jó példa volt a béketárgyalásokra, hogy hogyan is lehet együttműködni. Több mint 8 millió áldozata volt egyébként 50 éves háborús viszonyoknak normális körülmények között zajlott a népszavazás, de sajnos sokak számára csalódást okozott az eredmény. Remélem, hogy normalizálódik a helyzet, de sajnos most nagyon sérülékeny a kolumbiai eh, helyzet. A kolumbiaiak első, elsőprő többsége az, hogy eh, többség azt kívánja, hogy béke legyen, ez erre utalt De Grandes úr is, de nagyon érzékeny pillanatában van most Kolumbia. Az elkövetkezendő, vagy az elmúlt hetekben érkező jelek pozitívak voltak. Santos egyébként leült már azokkal, akik végül megnyerték a népszavazási kampányt. Sok okból lehet egyébként nemet mondani erre a béke egyezményre. A fárknak is egyértelmű volt az üzenete. Folytatni kívánják a folyamatot, folytatni kívánják az erőszakmentes fellépést. És azt hiszem, hogy maga a béke nobel is egy nagyon pozitív üzenet volt, tehát a nemzetközi közösség is támogatja ezt a folyamatot, és azt hiszem, hogy új fejezet kezdődik majd a tárgyalási sorozatban. Még egy dolog, a nemzetközi közösség az elmúlt hónapok során támogatta Kolumbiát, ezt kell folytatni, garanciákat kell kérnünk, fontos, hogy az ország összes politikai szereplője részt vegyen ebben a folyamatban, és természetesen azoknak a feladata is, hogy legyen megoldás, akik nem már szavaztak. Köszönöm szépen, Brock úr, és gratulálni szeretnék az EKR e nevében ezért a parlamenti választási megfigyelési misszióhoz. Hát természetesen csalódott voltam, az eredmény miatt persze nem vagyok híve a referendumnak, főleg a Brexit szoros eredménye után. Most minden esetre szerintem vannak olyan témák, amelyeket a leginkább a parlamenti képviselőknek, a megválasztott parlamenti képviselőknek kell eldönteniük. Egyszerű kérdésekre és bonyolult lehet a válasz. A, volt, aki a nem mellett kampányolt, korábbi elnök is, illetve főleg amiatt, mert a FARC egykori vezetőinek büntetlenséget biztosítottak volna. Kérdezem, hogy ennek ellenére a fárkal való békét fent tudja tartani Santos elnök Például, hogyha Timosenko esetéhez hasonlóan farkvezetőknek azilumot biztosítanak. Köszönöm szépen. Nát úr. Köszönöm, elnök úr. A béke megállapodás szerintem nagyon rossz béke megállapodás. nem törekszik az egyensúlyra, sem az igazságra. Igazságoság nincs is, de azért támogatom ezt a megállapodást, mert bár rossz vége megállapodás, de mégis helyes úton jár. Ez a kolumbiai. Ez a kolumbiai béke felé vezető út, hiszen 70 éve a háború és az erőszak árnyéka vetül Kolumbiára. Jó lenne, hogyha nem avatkoznánk bele egyes harmadik országok belügyeibe, bármennyire is ezt szeretnénk. Ott van például Moldávia esete. A választások előtt próbáltunk megkötni meg, egyesülési megalapodásokat. ez nem túl kívánatos. Kolumbiával is ugyanez történt. Nem tetszik nekem egyébként ez a megalapodás, de még mindig jobban megalapodás, mint ha beleavatkozunk az úgynevezett demokrácia nevében az ország belügyeibe. Kolumbia Kolumbiában 40% szavazott, 20% azt mondta, hogy igen, 20%-a pedig azt, hogy nem. Alapvetően tehát egy kisebbségi véleményről van szó. Béke van most Kolumbiában, de van itt két alapprobléma. A FARC a kábítószer kereskedelemre építette gazdaságát. Egy nagyon komoly kábítószer kereskedő tengely volt, és továbbra is az. Az egyezményben egy szó nincs arról, hogy a kábítószer kereskedelmi hálózatot hogyan kell felszámolni, illetve hogyan kell elszámoltatni. A FARC polgári békét szerettek volna, de valójában azt kellett volna megadniuk, hogy kik voltak a kontakt személyek a kábítószer kereskedelme Timosenko nem magyarázta meg, hogy pontosan hogyan néznek ki náluk, hogyan néznek ki náluk ezek a kábítószer hálózatok, hiszen ez rendkívül sok áldozata jár ez a hálózat. Ezt nem tették meg azért, mert szeretnék fenntartani ezt a kábítószer kereskedelmi hálózatot, ugyanebb ebből akarnak élni továbbra is. A második probléma a kártalanítás. A kárpótlás. Ezt a kolumbiaiak fizetnék ki, nem pedig a fárk kasszájából megy ez. Miért? Mert szeretnék fenntartani a gazdasági tevékenységüket. A, a logisztikán alapul minden, minden háború. Itt viszont egyáltalán nincs szó a sem a kábítószer kereskedelem felszámolásáról, sem az ebből származó pénzről. Én biztos vagyok benne, hogy béke lesz, van háború előtt, van háború után, de kérem szépen, ne beszéljünk értelmetlenül békéről, hiszen Kolumbiában továbbra is nagyon-nagyon súlyos probléma az, hogy ugyanazok kerézében ugyanúgy működik majd tovább a kábítószerkereskedem. Ez stratégiai probléma. Hello, Frau Lunacek. Lunacek asszony. Köszönöm szépen, én is spanyolul fogok beszélni. Szeretnék köszönetet mondani a delegáció társelnökének, De Grandes úrnak és Haregi úrnak is, a másik társelnöknek. Ez egy olyan misszió volt, amire túl gyakran nem kerül sor. Az összes jelenlévő képviselő egyetértett azzal, hogy mit akarunk elérni. Bár megpróbáltuk ezt nem túl nyíltan kommunikálni, főleg az első napokban, de mindenki az igen támogatta. Nárt úr szavaira reagálnék. Emlékem, emlékszem az vasárnapra a szavazás napjára. Haregi úr és jó maga medeinben voltunk, azon a téren, ahol a kormányzó, aki szintén az igen táborhoz tartozott, bár ez Uribe városa, megnyitotta a szavazást, és a kormányzó arról beszélt, hogy mihez vannak hozzászokva a kolumbiaiak. Ez nem más, mint a tökéletes háború. Összehasonlította ezt a békével. Nyilván az, a béke megállapodás nem tökéletes, de ez a legjobb, amit sikerült elérni. A tökéletes háborúhoz képest ezt tudta ajánlani. Már évtizedek óta hozzászoktak a kolumbiak a tökéletes háborúhoz. A háború tökéletes volt, a megalapodás nem, de mégis ez volt az elérhető megállapodások legjobbik. Függetlenül attól, hogy melyik frakcióhoz tartoztunk, vagy tartozunk, mindannyian egyetértettünk, és nagyon-nagyon fájt nekünk az, hogy nem volt sikeres a népszavazás. A a, Nobel, a béke Nobel-díj azért pozitív jel, és az Európai Unió is azt támogatja, hogy megszülessen ez a béke megállapodás. De Grandes úr is említett ezzel kapcsolatban néhány dolgot, vagy Federica Mogherini asszony is a szavazás nép, más napján. Van itt egy szó, amit nehezen tudok kimondani. Tehát egy bizonyos alapot kell létrehozni, amelyet majd Mogherini asszony fog a tanácsnak javasolni, és az lenne az elképzelés, hogy ugyan ez a béke megállapodási népszállás nem volt sikeres, de egy újabbra kell törekedni. Illetve azzal kapcsolatban is tenni kell valamit, hogy a FARC rajta van-e az Európai Bizottság terrorista szervezetekről szóló listáján. Ez is kötődik ugyanis a megállapodáshoz. Nem a népszavazáshoz, a megállapodáshoz. Hasonló ez egyébként ahhoz, ami a Brexit kapcsán történt, mert a népszavazás során nagyon sok egy hamis állítást lehetett hallani. Sok áldozat számára Nehéz volt igennel szavazni, mert nyilvánvaló volt, hogy a fárk tagjai, vagy a gerillák fizetést fognak majd kapni azért, hogy integrálódjanak a polgári életbe. A szenátusban, illetve a kongresszusban is kapnak majd 5-5 mandátumot, hogy a politikai folyamatokba is tudjanak integrálódni. A delegáció kollégák is emlékeznek arra, hogy Párda úr, a konfliktus utáni miniszter azt mondta, hogy két éven keresztül kapnak majd fizetést a, a gerilla harcosok, de sokkal kevesebbe kerül, mint egy napi bombázás kárainak megtérítésére. Azon régiók többsége, ahol évtizedek óta éltek a konfliktus hatása alatt, ők általában igennel szavaztak. Viszont általában azok szavaztak nemben, akik kicsit messzebb voltak a háborútól. Hector Abad, az Espectador írója azt írta a Twitteren, hogy a mágikus realizmus tragikus realizmussá változott. A mi feladatunk pedig az, itt az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, hogy támogassuk a folyamatot, hogy tényleg megvalósuljon a béke, hogy ez ne tragikus legyen, hanem valóban mágikus. Köszönöm a Luis Péter. Traded cocaine. Danke. Aki soha nem eh, kereskedett kokainnal. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a delegációt illeti, ezzel ez, azt szerettük volna megtapasztalni, hogy hogyan fogadják el a béke megállapodást, de ez nem így történt. Ez nem olyan egyszerű. Fel kell tartani azonban, továbbra is bölcsen kell viselkedni, politikailag inkluzívnak kell lenni. Azt gondolom, hogy Santos elnök álláspontját erősítette a Nobel békedély, és remélem, hogy folytatja, a, illetve folytatni fogja a béke törekvéseket, és remélem, hogy az Európai Unió és a Parlament ebben támogatja. Köszönöm, köszönöm szépen, én is csatlakozom. Mind minden ilyen típusú béke megállapodás igazságtalan valamelyik féllel szembe. Ezt a béke értelmében el kell fogadni, mert ez még mindig olcsóbb és igazságosabb, mint hogyha bukik a béke. Teljesen megértem azt, hogy egyesek borzasztó dolgokat szenvedtek el, és emiatt nem igazán tudják elfogadni ezeket a feltételeket, de nem vagyok benne biztos, hogy miután megbukott a béke, megállapodás, ez mégis elfogadható lesz. Hogyha nem sikerül megegyezni, mindez kudarcba fulladhat, és ez hatalmas kölcs- költségekkel jár Kolumbia számára. Úgyhogy azt hiszem, hogy amennyire csak tudunk segíteni, és abban kell segítenünk, hogy ez a lendület ne vesszen el, ne üljön le, és valamilyen módon érjük el a e, megállapodást. Nagyon hálás vagyok de Grandes úrnak, nem szabad ezt elfelejtenünk, ezt a e, témát, és várjuk e, az utalást, az ajánlást arra vonatkozóan, hogy hogy tudunk segíteni. Köszönöm szépen. Grúzia. Gomez asszony a jelentéstevő. Igen, mindennek ön a jelentéstevője. Nagyon örülök, hogy Grúziában járhattam a parlament delegációjával. Az EBSZ e keretében vettünk részt, illetve a NATO és az Európa Tanács és az EBSZ e parlamenti közgyűlésének ülésen és azt hiszem, hogy jól működött ez a delegáció, jó volt az együttműködés, és a záró sajtóközlemény, amelyet sajtótájékoztatón fogadtunk el, vagy tettünk közzé, ez ebben is megfogalmazódott. Tudtuk, hogy mi forog kockán, ami a demokratikus konszolidációt illeti Grúziában. Nagyon örülünk annak, hogy végre bejelentették, hogy a vízum liberalizáció döntése megszületett, ez mindenki számára nagy megkönnyebbülés volt. Természetesen a választás sokra nem került sor Abháziában és Oszétia, Dél-Oszétiában, de ahol sor került erre, ott tudták az emberek, hogy miről szavaznak, jó volt a részvétel, a választási bizottság és elnöke, egy hölgy kiváló munkát végeztek, nagy benyomást tettek ránk. A választás után a záró ülésen részt vettem, és nagyon is üdvözölte az ajánlásainkat, és valóban kifejezte kívánságát arra vonatkozóan, hogy ezeket megvalósítsák. A kormány és nyal is jó volt az együttműködés a sajtótalálkoztató után találkoztunk a külügyminiszterrel ami az ajánlásainkat, megértéseinket illeti egyértelműen fogalmaztunk, tetszett nekünk az, hogy mennyire profi módon szervezték a, a szavazást, a nők nagyon fontos szerepet játszottak a legtöbb választási öm, öm, szavazóhelyiségben a nők dolgoztak, és biztosították a, a szavazás menetét. Ami az objektív megfigyelési transzparencia kritériumokat illeti, nagyon sokan voltak, nagyon sokan voltak, akik belföldi megfigyelőként akreditálódtak, de egyértelműen párt megfigyelők voltak a, a vezető párt vagy uralkodó párt részéről. Volt egy-két ügy, incidens, megfélemlítés vidéken, illetve még Tbilisi-ben is. Az egyik ilyen helyen éppen szemtanúk is voltunk, teljesen felesleges volt ez, és tulajdonképpen senkinek nem vált előnyére, még a pártnak sem, a vezető pártnak sem, amely megvált, megérte a választásokat. Úgyhogy ezt ki is fejtettük. Azt hiszem, ez fontos. Emellett ami a kampányt illeti, az is, azzal is elégedettek voltunk. Mindeközben persze nagyon sok feszültség halmozódott fel egy ellenzéki parlamenti képviselő jelölt elleni autóbomba támadás kapcsán. Ez kifejezetten káros volt és az igazságszolgáltatásra tartozik most már ez az ügy, és igyekeztünk nyomást gyakorolni ezzel kapcsolatban, hogy ez valóban fel, kivizsgálják ezt az ügyet. Elfogadhatatlan lenne, hogyha nem szankcionálnák, illetve nem kerülne sor büntetésre. az illegális felvételek használata nagyon nagy károkat okoz, és szintén akár az emberek családi életére is nagyon káros hatással van ez. Ezek az ügyek a fő politikai témákról elvonják a figyelmét. Az ONM nem fogadta el a meghívásunkat, hogy vegyenek részt egy vitán, amelyet egyébként mi szerveztünk, nem vettek tehát részt, a miniszterelnök sem vett részt a vitában. az eredmények, első fordulós eredmények október 30-án lesz a második forduló. Nagyon polarizált a helyzet, a vezető párt nyert. A kérdés, hogy az UNM bolykottálja vagy nem a második fordulót. Egyesek ezt kérik, mások ezt nem, ennek nem akarnak megfelelni, szerintem a bolykott nem lenne jó, e, a e, az UNM szavazók e, semmi bevétele lenne ez, azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy valahogy lebeszéljük őket erről a bolond ötletről. A kérdés az, nos, ez a pluralizáció ez még nagyobb erő, feszültséghez vezet, akár erőszakos cselekményekhez is a második fordulóban. Kalasnyikov úr, az orosz választási megfigyelő azt mondta, hogy véleménye szerint ez nem győzelem Oroszország számára, még annak, annak ellenére, hogy az orosz barát párt a, volt a harmadik párt, amely eh, átlépte a küszöböt, ez a másik fordulóban még megváltozhat, de Oroszország számára ez nem jelent győzelmet, mert az a benyomás alakult ki, hogy a vezető pártban, a kormánypártban, illetve az ellenszékben eh, a legtöbben nem osztják ezt. Köszönöm szépen! nem kell megismételnem azt, amit eh, Anna mondott. Az egyik legfontosabb aspektus az az, hogy adva azt a eh, tényt, hogy a két eh, nagy párt UNM esetében ez kívülről igaz, a milliárdosnak fontos szerepe van az országban, és nincs legitim kormánya, és itt van ez az ügy a ez a, a színfalak mögött senki nem tudja, hogy ott vannak, vagy nincsenek, rájuk szavaznak, vagy nem. Van ott valaki a háttérben, aki kézben tartja a szálakat, és ő teszi lehetővé a részvételt. Azt hiszem, hogy a politikai elemzés fontos végeredményben. Ivan és Villinek tudtára kellene adni, hogy vissza kellene egy kicsit fogni magát, és ezt a szerepet fel kellene adnia. Az ő pártja egyedül több pénzzel rendelkezett, mint az összes többi párt együttvéve, és ez nem éppen egy egészséges környezet. Ezeket az ügyeket a következő alkalomra fel kell függeszteni, vagy meg kell szüntetni, egy korábbi elnök befolyása és fontos eh, szerep lehet, de el kellene fogadnia, hogy már nem játszik szerepet. Mindemellett eh, nagyra eh, értékelem a az utat, és azt gondolom, hogy mindenképpen folytatni kell az ország demokratizálását, és ezt a feladatot. Köszönöm, az elnököt nem halljuk. First of all, everyone. Először is mindenki részt vesz a második fordulóban. talán megpróbálják elkerülni a kétharmados többséget, ez nem lesz egyszerű, a választási törvény is veszélyes szituációkat teremthet. kal akár már kétharmados többséget lehet szerezni e, ebben a rendszerben, úgyhogy ennek az választási törvénynek a megváltoztatására lenne szükség, de Ebből adódik még a második pont. Azt hiszem, hogy a kétharmados többség mindig nagy ö, ö, nagyon vonzó azok számára, nagyon csábító azok számára, akik a kétharmaddal rendelkeznek, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem kellene megtenniük. Van erre példa az Európai Unió tagállamai között is, ahol nem igazán volt előnyös a kétharmados többség. Úgyhogy figyelmeztetnünk kell erre a partnereinket, hogy Hmm, szerény módon mértékkel használják a hatalmat. A jogállamiság, fékek, ellensúlyok kombinációja az, ami megadja a jogállamiságot többséggel. Egyedül nem lehet, nem lehet mindent többséggel eldönteni, ez a demokrácia alapelveinek félreértése. Azt hiszem, hogy minél hamarabb el kell ezt magyarázni, mert különben az a pozitív fejlődés, amely közelíti Grúziát Európához, veszélybe kerülhet. Azt hiszem, hogy itt Anna, ezt az üzenetet küldhetjük. Tehát gratulálunk, de ezeket a kedves megjegyzéseket mindenképpen belefogalmazzuk. Köszönöm. Kiveszi át az elnöki posztot? I have no time now. Yeah. I have to run. Okay. Run as well. Okay. No, I'm not standing here, I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the... Kedves kollega, én vagyok a legidősebb és legrégebben e, itt dolgozó képviselő, úgyhogy a következő hozzászólónak e, én adom meg a szót, van még én szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott Anna Gomez részéről. Egyszerűen szeretnék köszönetet mondani a delegáció vezetéséért, és néhány megjegyzésem lenne. A választási megfigyelési csapatunk Bónisz városában járt, és ez a régió azért érdekes, mert itt különböző kisebbségek élnek, az eriek, a örmények, és olyan városokban is jártunk, ahol nem is élnek grúzok. Az, amit a grúz hatalom demonstrált, az tulajdonképpen azt mutatta, hogy kifejezetten toleránsan kezelik a helyzetet. Nagyon toleránsak a kisebbségekkel szemben, különböző információ, tájékoztatást kaptunk különböző nyelveken, nem csak grúz nyelven. A, a jelöltek neveit különböző nyelvi változatokban adták közre, nem csak grúz nyelven. És mindez nagyon jó volt azon régiókban, ez hasznos volt, ahol nem beszél mindenki grúzul. Ami az incidenst illeti, eh, Javier Nát kollégámmal voltam a városban, és eh, arra kértek bennünket, hogy hagyjuk el a ö, várost, nem igazán láttunk sok mindent, mert az, az utakat lezárták. Azt hallottam, hogy egy valaki kétszer akart szavazni, és hát ezt nem tehette meg, és aztán ezután merült fel ez a, vagy alakult ki ez a konfliktus. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy minden választási helységben, 12 ilyenben jártunk, Mindegyikben volt egy olyan 10-12 fős csoport, megkérdeztük, hogy, őket mit, hogy ők mit csinálnak, ők csak azt mondták, hogy hát csak úgy nézelődünk. És ez azért feszültséget keltett. Kilenc ezer megfigyelő volt, helyi megfigyelők, Emellett azt gondolom, hogy a grúziai eh, vezetés a eh, biztonsági akciókkal, tevékenységekkel azért egy kicsit túlzott, azt gondolom, hogy az Európai Parlament annyira komolyan kritizálta eh, Grúziát, hogy a grúzok most eh, megpróbálták kétszeresen bebiztosítani magukat mindenféle eh, biztonsági intézkedést, lefolytattak, <laughs> rengeteget pecsételtek, minden, állandóan megnézték az útleveleket, Lettországban soha életemben nem láttam ilyesmit, de a grúziai választásokon mm, nem volt választási eh, cédulák hamisítására nem került sor. Azt hiszem, hogy jobb lenne most a jövőben nézni, és megvárni, hogy mi lesz a második fordulóban, és akkor majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Anna Fotiga következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen eh, csatlakozom az előttem szólókhoz. És azt gondolom, hogy nagyon hatékonyak voltunk, ugyan kis csoport voltunk, és kiválóan vezetett bennünket Anna Gomez, gratulálni szeretnék neki ehhez. Számos aggodalmat én is megismételhetnék. Azt gondolom, hogy ami az értékelést illeti, Nagyon sok részletet, nagyon sok aggodalmat felvetettünk, elég átfogóan fogalmaztunk, úgyhogy nagyon értékes munkát végeztünk. Az aggodalmamat szeretném kifejezésre jutni, az, ami az elkövetkezendő három hetet illeti, Én azt gondolom, hogy bizonyos megfélemlítések, illetve választás előtti periódusra visszatekintve bizonyos megfélemlítésekre került sor, illetve aggasztó incidensekre, ez gondolom, hogy valóban a harmadik helyezett párt nyíltan orosz barát, és ez valóban megváltoztathatja a helyzetet a grúz parlamentben. A kicsi pártok, Alassania, illetve Szupasvili által vezetett kicsi Európa barát professzionális pártok veszítettek, és Egyikük, illetve nem mindegyikük volt már koalíciós szövetséges, máshogy viselkedtek akkor természetesen, de mind a két párt kifejezetten felelős ellenzéki szerepet játszott. Úgyhogy a, ami a teljesen eh, eltérő érdekeket képviselő pártok részéről nem tudom elképzelni, hogy ezek ugyanilyen felelős módon folytatnák a politikai munkát, vagy politikai vitát, és ez aggasztó. Aztán Gusztáv esetével kapcsolatban ezt mindig is hangsúlyoznunk kell. Annak érdekében, hogy tehát a, annak érdekében, hogy Grúziában megmaradjon az ellenzék, és ez nagyon fontos, bizonyos média pluralizmusra szükség van. Ez abszolút elengedhetetlen. Én sok mindenkinek a véleményét osztom, igen. Fontos bent maradni a e, folyamatban, fontos parlamenti pozíciót e, elfogadni, hogy e, demokratikus rendszer megmaradjon. Ez volt az üzenetem. De el tudom képzelni, hogy ha a vezetőik börtönben vannak, erőszaknak, megfélemlítésnek vannak kitéve, a milliárdosok orosz barát kijelentéseinek hangulatában bizony nagyon aggasztó a helyzet, és nyilván a második fordulón ott kell lennünk, és biztosítani kell, hogy ami ebből a választásból eredményként kijön, az demokratikus Grúzia jövőjét biztosítsa. Köszönöm szépen, Asztravicius úr következik. Thank you, Chair. I basically agree with my colleagues, uh, Köszönöm szépen, gyakorlatilag egyetértek a kollégák véleményével. Mindenképp mindenképpen el kell ismernünk, hogy jól zajlottak le a választások, de azért a kampányidőszakban voltak rendellenességek. Minden egyes alkalommal lesz szóvá is kell tenni a grúz kollégákkal szemben. Látni kell, hogy a kormány koalíció bizonyos trükkökkel élt az ellenzékkel szemben, és néha nagyon csúnya módon tették mindezt. Volt olyan is, hogy egy-egy ellenzéki politikus életét fenyegették meg, megfélemlítették őket. Gyakorlatilag az első kör után az történt, hogy kétharmados parlamenti többséget szerzett a kormánypárt, és másrésztről teljesen összeomlott az ellenzék. Főként liberális pártokra gondolok. Két liberális párt nagyon rossz helyzetbe került. Az egyik nem is indult a második választási körben, nem jó a helyzet. nem igazán olyan politikai légkör alakult ki, amit látni szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy a politikai pártok egészséges versenyben állnának egymással, de nem erre került sor. Ugyanakkor nem szabad hátat fordítanunk Grúziának, és eleget kell tennünk a grúzoknak, tehát ígéretünknek is időben a vízumliberalizációt is végre kellene hajtani. Nyilván ez nem a választásokhoz köthető, hanem a végrehajtott reformokhoz kötődik. Hogy az Európai Unió késlekedik, akkor kérdések merülhetnek fel, és érthető módon kételyek merülhetnek fel grúz oldalról. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a libe beli kollégák felelősen járjanak el, időben kell megszületni a megállapodásnak nem csak Grúziával, hanem Ukrajnával is. Hiszen, hogyha eleget tettek a feltételeknek, akkor nekünk is be kell tartanunk azt, amit ígértünk nekik. Én egyébként az orosz képviselők nyilatkozatát nem úgy olvasom, hogy Grúzia most könnyebben együttműködhet Oroszországgal, és most hátat fog fordítani Európának, szerintem túl korai lenne ítélkezni ez ügyben. Mi soha nem fogalmaztunk meg ilyen követelés, soha nem gyakoroltunk nyomást Grúziára, Grúzia szuverén döntést hozott. Lehet, hogy a választások alapján nem lehet teljesen felmérni a politikai légkört. Minden esetre reménykedem abban, hogy Grúzia partnerünk marad, és tartja magát a társulási megállapodásban foglaltakhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, lehet, hogy Kalasnikov úr saját propagandáját ban hit. Igen, angolul beszéltem orosz akcentussal. Köszönöm, legközelebb megpróbálok jobban figyelni. Nagyon rövid leszek, sok mindent elmondtak már helyettem. Köszönöm Annának a delegáció vezetői feladatok ellátását. Szeretném megerősíteni ezt, ami az imént elhangzott. A vízumliberalizációval kapcsolatos kötelezettségvállalások nagyon világosak voltak. Fontos, hogy most egy második fordulóra is sor kerüljön. Szerintem nem kellene alábecsülnünk azt, hogy az APG 5%-ot kapott, és az összes említett párt 500, elérte az 5%-os eredményt. A UNM-nek részt kell vennie a második fordulóban, őrültség lenne. Ennek az ellenkezője is. Egy pozitív, optimista megjegyzéssel zárnám, ahogyan Anna is elmondta, a CSC elnöke, aki egyébként egy nő, hajlandó volt meghallgatni a bírálatainkat, és egyébként az adminisztratív feladatokat a választások körül szintén nők látták el. Lehet, hogy a, a tömeget az okozta többek között, hogy nagyon lelkes volt mindenki, ami a megfigyelési feladatok ellátását illeti, de nagyon kicsik voltak a szavazóhelyiségek. És hát persze látni kell majd, hogy a választások után hogyan alakulnak majd a kapcsolataink. Köszönöm. Köszönjük szépen! A kollégák észrevételeinek végéhez érkeztünk. Anna? Igen, csak egy apróság. Brock elnök egy nagyon fontos dolgot mondott. Világosá kell tennünk, hogy a demokrácia szempontjából nagyon káros lenne, hogyha az egyik grúz párt nagyon arrogáns módon lépne fel, és persze nagyon nagy a felelősségük abban is, hogy mi történik most a következő fordulóig. A hatóságokon múlik, hogy megfékezzék az erőszakot. Egyetértek azzal is, amit Fotiga és Ausztravicius képviselők mondtak. Változik a politikai paletta. Felmerült a kérdés, hogy nem árta a demokráciának, hogy ilyen kevés párt jut be a parlamentbe. Szerintem az ellenzékre most fontosabb feladat hárul, mint bármikor korábban. És a UNM-nek is azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy a parlament bolykottálása lenne a legrosszabb, lehető legrosszabb döntés a grúz demokrácia szempontjából. Köszönöm. Köszönjük! Ezzel az ülés végéhez érkeztünk, a következő ülés pedig A következő ülés október 20-án lesz 9 órakor. Köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy még több időt szántak ránk.